witam państwa bardzo serdecznie. otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji. Jó reggelt kívánok! Megnyitom a mai bizottsági ülésünket. Azt hiszem érdekes napnak nézünk elébe. A napi rend tervezetet megkapták. Amennyiben ehhez nem kívánnak semmit hozzáfűzni, akkor elfogadjuk ebben a formában a napi rendet. A következő pont a előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Július 23-ai ülésről van ezúttal szó. Ha nincs megjegyzés, akkor ezt is elfogadatnak tekintjük. üléssel kapcsolatos közleményeket szeretném elmondani, amik fontosak. Interneten is követhetik 19 nyelvi tolmácsolással a mai ülést, sőt, délután még ehhez csatlakozik a horvát nyelv is. Ezek után kérem, fogadjuk a 2015-ös ülések rendjét, pontosabban menetrendjét, naptárát abban a formában, ahogy a koordinátorok elfogadták. Naturami. Igen. Ezt vitattuk meg tehát. Itt persze figyelembe kellett vennünk a korlátozó körülményeket is amikor a naptárat összeállítottuk, részben külső kényszerek vannak, de látom, hogy elfogadták már ebben a formában. 2015-ös naptárat nem látok, mint mondtam, kifogást. Ezzel a napi rendünk negyedik pontja következik. Ezzel már érdemi tárgyalásokra kerül sor még hozzá az új típusú élelmiszerek foglalkoztatnak bennünket. A koordináló szakbizottság ebben az ügyben a környezetvédelmi szakbizottság. Annak viszont valóban örülünk, hogy sikerült Nikolson urat jelentéskészítőnek kijelölni. Önök is tudják, hogy ez hogyan történt. Önök tudják, hogy a szocialista frakció vizsgálta ezt, készítettek ott egy véleményt. Mit mondtam, a Környezetvédelmi Szakbizottságról van szó. November 24-én szavazunk erről a jelentésről. Éppen ezért a mi szakbizottságunknak véleményt kell készítenie, ezt kell elfogadnunk itt a szakbizottsági keretek között, és elnézést, itt november 6-a szerepel, vagyis túl sok időnk nem marad arra, hogy a szövegünket előkészítsük. Most meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, az Európai Bizottság képviselőről van szó, utána az előadó következik, de azt hiszem ma nem tud jelen lenni, ezt a hírt kaptam utána pedig a koordinátorok szólnak hozzá, de Castro kolléga. Még, egy kiegészítés, itt egy általános eljárásbeli ügyről is szó van, hiszen márciusban 2011-ben nem sikerült az egyeztetések során eredményre jutni hiszen a klónozásnál nem tudtunk tovább jutni. Ennek egyetlen eredménye lehetett, hogy kivették a szövegből a klónozást, csak az új típusú élelmiszerekről van szó, ezek engedélyezéséről. És az Európai Bizottság véleménye szerint a 2011-es egyeztetés eredményéből kiindulva született a szöveg, de Castro úr nyilván tisztában van ezzel, ő még emlékszik arra, hogy 2011-ben hogyan alakultak a viták Nos, meg is adom a szót az Európai Bizottságnak, DG Sanktó. Elnézést, egy hölgy. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy bemutathatjuk a javaslatunkat. Te joggal emelte ki hogy ez az új javaslat az egyeztetésnek az eredménye. Ez akkoriban nem volt sikeres, ami mindenek előtt a klónozás miatt bukott el, és az eszmecsel a legfontosabb eredményeit figyelembe vettük, a tanács és a parlament felvetéseit, ami arról van szó, hogy az engedélyeztetési folyamatot egyszerűsítsük, itt meglehetősen nyögvenyelős a mostani folyamat a cégek számára, illetőleg a nemzeti hatóságok számára, sőt ránk nézve is, hiszen hosszas, kétszintű megközelítés van, a tagállamok szintjén kell megveresniük a kérelmezőknek, és az egyik tagállamnak egy hatásvizsgálatot kell készítenie, ezt követően elnézést nem azt, hanem kockázatelemzést kell készítenie, és ezt a kockázatelemzést az összes tagállamnak eljuttatják utána, és kommentálni kell, és amennyiben kifogás nem marad fel, akkor el lehet fogadni, engedélyezni lehet, de a legtöbb esetben persze van kifogás. Ezek után az Európai Bizottságnak kell küldeni, innen megy az EFSA-hoz, az EFSA készít egy újabb kockázatelemzést, és utána indul az engedélyezési eljárás. Hosszú, nyögvenyelős folyamat, ez mint már mondtam, és igyekeztünk az elfogadás folyamatát áramvonalasítani, a bizottság az lehet fordulni ezek után, és az EFSA elvégzi a kockázatelemzést. Ez az új vetülete ennek, a legfontosabb lépés véleményem szerint, amit a jelenlegi rendelet tartalmaz. E másik dolog pedig a harmadik államok szempontjából fontos, vannak olyan termékek, amelyeket harmadik országban már régóta fogyasztanak, és mi úgy véljük, és az intézmények is, amelyek tárgyaltak itt az egyeztetés során, nem rendelkezik tanúsítványjal, pedig harmadik államban már régóta fogyasztják biztonságos körülmények között, és hát bizonyítani tudják, hogy biztonságos használat van lehetőség, és ebben az esetben nem kell egy teljes kockázatelemzést, kockázatértékelést végezni, vagyis egyszerűsített eljárásról van szó, az úgynevezett értesítési eljárásról. Ez egyszerűbbé teszi az értékesítést az EU-ban. Persze van egy biztonsági háló itt is, amennyiben egy tagállamnak biztonsági okoknál fogva kifogása van, akkor mindig lehetőséget kapunk arra, hogy az EFSA-t újra megkeressük. Ez az egyszerűsített értesítési eljárás fontos harmadik államok számára ahol régóta elfogadtak, akár 25 évvel ezelőtt elfogadtak egy eljáráson egy élelmiszert Éppen ezért nem végeztünk egy további hatásvizsgálatot. Az eredeti javaslathoz már volt egy hatásvizsgálat, és mivel a legfontosabb kifogás a streamlininggal kapcsolatban nem változott, nem gondoljuk, hogy ezek után újabb hatásvizsgálatot kell végezni, de hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy ők végeztek egy hatásvizsgálatot, amely gyakorlatilag a jelenlegi eh, állapotot tükrözi a javaslatunkban. Általában elmondhatom, hogy egyszerűbbé tesszük az innovációt, hiszen ez a javított engedélyezési folyamat működik, a kis és középvállalatoknak is segít a piacra jutásban, hiszen az egyik legfontosabb módosítás éppen az, hogy közvetlen engedélyt adunk ki míg most van egy plusz akadály, egy technikai jellegű nehézség. Először is egy engedélyezés van, amit az vállalat számára, és utána más vállalatok piacra mehetnek, de meg kell még egyszer vizsgálni, hogy teljes átfedés van a termékek között. Mi egy teljes átfogó úgynevezett generikus engedélyt adunk ezek után, ami lehetővé teszi, hogy a kisebb vállalatok, amelyeknek nincs kapacitásuk, hogy önmaguk végigvigyenek egy kockázatelemzést, nos, ők gyorsabban piacra juthatnak. Alá kell persze húzni, hogy az innovációt egyszerűbbé tesszük, megkönnyítjük, az élelmiszerbiztonságot továbbra is garantálni kell, az EFSA elvégzi a kockázatértékelést, ami még nagyon fontos, ön is rámutatott elnök úr teljes joggal, a klónozott élelmiszert kiemeltük ebből a rendeletből a jövőre nézve, mondom a jövőre nézve, pillanatnyilag van egy külön javaslatunk a klónozással kapcsolatban az élelmiszerek esetében, de amíg ez a javaslat nem lép hatályba, illetve nem fogadták el, Nos, a klónokból készült élelmiszer, a klónozott élelmiszer továbbra is a rendelet hatája alá esik, ugyanis ha nem, akkor jogi rés keletkezne, amíg a klónozott szöveget, a klónozással kapcsolatos szöveget nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk kizárni a jelen rendeletből az ilyen jellegű élelmiszert, és az új szöveg, amikor hatályba lép, akkor majd itt ezt mondjuk, hogy már nem, tartom, nem tartozik ezen rendelet hatája alá a klónozott élelmiszer. Nem hiszem, egyébként valószínűtlen, hogy piacra kerül, de valahogy szabályoznunk kell. Minden esetre az engedélyt meg kell kérniük. Úgy gondolom, ezek a legfontosabb pontok, elnök de ha kérdés van, természetesen kész vagyok ezekre válaszolni. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Przechodzimy. Köszönöm szépen. Most pedig a hozzászólók következnek. Te Castro úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szarba asszony támogatja, hogy kivegyük a klónozott élelmiszert a rendeleti javaslatból. Ő is azt támogatja, hogy ezt egy rendeletben szabályozzuk. Mi is úgy véljük tehát, hogy ezt külön kell kezelni. Egyrészt az új típusú élelmiszerek egy dolog, és a klónozott élelmiszer egy másik dolog. Másrészt persze arra ügyelni kell, hogy a jogi réseket megszüntessük, hogyha el akarjuk fogadni az új típusú élelmiszerre vonatkozó rendeletet, még mielőtt a klónozott rendelet megjelenne, akkor itt ügyelnünk kell az átmeneti helyzetre, és éppen ezért szerepel a rendeletben ez a szöveg. Itt az Európai Parlamentnek fontos szerep jut. Úgy látom, hogy a bizottság ezt nem látja igazán, ugyanis az Európai Parlamentnek el kell fogadnia az élelmiszeradalékok, az enzimek, az aromák alkalmazására vonatkozó előírásokat is, és ez vonatkozik az új típusú élelmiszerre is mindenek előtt, hogyha arról beszélünk, hogy mi a fontos. Tehát el kell, hogy mondjam, a listát időnként aktualizálni kell. zárba asszony egyébként nem tudott eljönni még azt akarta megkérdezni, hogy a definíciókat hogy lehet egyértelművé tenni, hogy minden nemi jogi bizonytalanságot ki lehessen zárni jogalanyoknál, és a jogalkotóknál ez egy fontos dolog. Tehát a fogalmakat egyértelművé kell tenni. Egyébként az előadó azt is gondolja, hogy a tagállamok is fordulhassanak a bizottsághoz, amennyiben kétei merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy élelmiszer a új rendelet hatája alá esik, vagy nem. Köszönöm szépen. A Józó asszony parancsoljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én üdvözlöm ezt a rendeletet, mert 2008 óta, amikor a, a tanács elfogadta az első bizottsági javaslatot, már azért elég sok idő elmúlt, viszont az élelmiszeriparnak szüksége van egy új előírása új rendeletre. Végül is jó dolog, hogy kiveszik a klónozott élelmiszereket, mert 2011-ben az egyeztetési eljárás során elutasították ezt a rendeletet. Számomra nagy haladás az is, hogy egy centralizált, egy központosított eljárást vezetnek be. Ez egyszerűbbé teszi az egészet, és ez egy fontos célkitűzése is volt a rendeletünknek. Most pedig eh, egy néhány problémára szeretnék rávitatni. Mm, először is a definíciókról szeretnék beszélni, a fogalom meghatározásokról. Ez túl tág, nem egész konkrét az új típusú élelmiszereknél például az elmúlt, a legutóbbi rendelet hatályba lépése óta új élelmiszerek merülnek fel. Mit jelent ez valójában, hogy, hogy jelentős mennyiségben fogyasztanak, például ez szerepel a szövegben. Mit jelent ez? Ezt nem lehet igazából definícióban alkalmazni. És akkor különböző kategóriák is szerepeltek az előző rendeletben, amiket átírtak. Ez viszont egy jogbizonytalanságot okozhat adott esetben és elmúlt évben egyébként a legutóbbi rendeletből átemelték a szöveget, és azt alkalmazzák a definícióknál, amit már ott is alkalmaztak, aztán további definíció lehet az érintettek a nanoanyagok kérdése. Itt a rendelet szövegére hivatkoznak, amely a jelöléssel foglalkozik, az élelmiszerek jelölésével. Ez aztán a rovarokkal kapcsolatban itt harmadik államok esetében azt mondták, hogy 25 éve használnak élelmiszereket, és ezek bizonyíthatóan egészségesek, de azért ez elég sokkoló, hogy csak ennyiben hagyjuk. Ezt gondoljuk végig újra, hogy ez így működik-e. Aztán 9 hónapos határidő új élelmiszerek és 6 hónap harmadik államok esetében, harmadik államokból származó élelmiszer esetében, nem tudom, hogy ez sok-e vagy kevés, de az EFSA esetében ez mindenképpen új terhelést jelent, de az EFSA már most is túlterhelt, legjobb tudomásom szerint. Nem rossz talán a kilenc hónap, nem ezt állítom, de szívesen egyeztetnék az EFSA-val még erről, hogy tényleg képes-e a tanulmányokat ilyen gyorsan, kutatásokat ilyen gyorsan elvégezni. Ami aggaszt az adatvédelem témája, általános jellegű engedélyeket adnak ki határidő nélkül, de aztán vannak adatvédelemmel kapcsolatos dolgok itt, hogyha 15 évre adnak csak engedélyt. Bizonyos élelmiszerek tehát hátrányba kerülnek, amelyeket a negyedik cikk az új rendelet hatályba lépése előtt még elfogadtat hiszen akkor az új élelmiszerek listájára kerülnek ezek az élelmiszerek, de már nem rendelkeznek exkluzív jogokkal. Szerintem itt érdemes lenne egy kivételt alkalmazni. Ennyit szerettem volna elmondani az elején üdvözlöm, és remélem el tudjuk fogadni elég gyorsan a rendeletet. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, köszönöm a részleteket, hiszen nagyon fontosak voltak mindezek. Egnyornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az új típusú élelmiszerekről, hogyha beszélünk, az egyfajta hatalom megragadása a tagállamoktól az Európai Bizottságnak adjuk át a hatalmat, az erőt, joghatóságot. Mindig is a pénz határozza meg ugyanis a dolgokat. A brit kormány úgy tűnik, hogy már nem tudja meghatározni azt, hogy mit tegyünk Nagy-Britániában, hanem a bizottsági tagoknak egy panelje teszi ezt meg mások. Ez az egész dolog rendkívül aggasztó. Kulturális ellenkezés is van. Nagy-Britániában például kulturális ellenérzés van a lóhússal szemben, ha étkezési célokra nem lehet tudni, hogy mindig mindent megfelelően címkéznek. Persze nyilvánvalóan előfordult már, hogy marhának címkézve lóhúst értékeztek, tehát a, értékesítettek, tehát az EU rendszer nem működik. Hackernek nevezték ezt a jelenséget, ez egy akronim, ami tulajdonképpen terhet jelent a, az élelmiszerláncban lévők számára, mert emiatt a jelenség miatt kerülhetett lóhús marhaként az asztalunkra. A primér termelést előírják. Ebben a kontextusban az elsődleges termelés az csak fotoszintézist jelent, legalábbis az angol nyelvben, tehát ez a növényekre vonatkozik, és a hús nem is említi ez a szabályozó. A hús nem is jelenik meg, mint szó. Ez azt jelenti, a, a krokodil, eh, kígyó és egyéb eh, kategóriába tartozó húsféléket, mert vannak olyanok, akik ezt eh, szeretik, azt meg sem említi. Tehát a brit nép szempontjából ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen. alimentele noi sunt un sector destul de nou la nivel... Köszönöm szépen, elnök úr. Az új élelmiszerek új ágazatot jelentenek a tagállamok számára, és újdonságot jelentenek. Úgy gondolom, hogy először is arra van szükség, hogy egy bizonyos ideig informálódjunk, többet tudjunk meg a témáról. És mindaz, amit itt teszünk, az elsősorban a fogyasztói érdekek. Ez számít, ezt kell figyelembe venni hogyan, mit tervez az európai polgárok tájékoztatásával kapcsolatban a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schleyer asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Elnök úr, az új élelmiszerek definíciója a szabályozón messze túlmegy a jogszabályon. Tehát a a 2013-as kereskedelmi megállapodásban is már felvetettük azt a kérdést, hogy mi történik azokkal a termékeket, amelyekkel a megengedett vagy nem megengedett élelmiszerekből készítenek. Ezeknek a termékeknek a piacra kerülése az új élelmiszerek révén lehetővé válik, az alkotó elemeket pedig új és új engedélyezési pro, folyam, procedúrára készíti. A tagállamok az új élelmiszerekkel, hogyha foglalkoznak, akkor lehetőségük nyílik arra, hogy megkerüljék az európai engedélyezési eljárásokat. Az elmúlt 25 év évet rosszul használtuk fel. Most megint 25 év rossz kritériumok elé nézünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm a bizottság által elvégzett munkát ebben a témában, és figyelembe vesszük ezt az új javaslatot, melynek célja az egyszerűsítés, az eljárás egyszerűsítése. Emellett azonban többen felvetették a definíció kérdését, szerintem ezt pontosítani kellene. Emellett a klónozott állatok kérdését is fölvetném. Nagyon jó lenne, hogyha ezt kicsit pontosabban megfogalmazná a bizottság. Bardzo dziękuję. Proszę pana. Köszönöm. Loazó úr. Oui, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, röviden fogok fogalmazni. Ahogy a közleményben is olvashatjuk, természetesen követnünk kell az Európai Unió döntését. Természetesen, ami minket leginkább foglalkoztat, az maga a transatlanti kereskedelem kérdéseit, ennek a szabályozása. Tudjuk, hogy más élelmiszereket engedélyeznek Amerikában, mint itt Európában, gondolok itt például a génmódosított élelmiszerekre, hogyha ezeket itt is jóvá hagyjuk, akkor Franciaország ezzel nem ért egyet, hiszen ezt veszélyesnek tartjuk. Bardzo dziękuję, pan poseł Ferrand. Pan poseł Ferrand, bardzo proszę. Köszönöm szépen, Ferrand úr. Oui, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem, két megjegyzésem lenne a bizottság képviselőihez. Az első kérdés az engedélyezés, hogy ez tartalmazza a garanciákat, illetve milyen átláthatósági garanciákat tud biztosítani az EFSA. Ezen kívül a megjegyzéseim aggódom a nemzeti eljárások eltörlése miatt, illetve a Loacu kollégához hasonlóan nagyon szeretném, hogyha óvatosan járnánk el a transatlanti kérdésekben, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a kérdést óvatosan kezelnénk. Köszönöm. dziękuję, proszę Köszönöm szépen. Mój asszony. Allora, in qualità di shadow rapporteur uh, per il... Nos, árnyék előadóként szeretnék én is hozzászólni az új élelmiszerek rendeletéhez. Meg kell, hogy mondjam, hogy különbséget kell tenni az új típusú élelmiszer és klónozott élelmiszer között, és ezt a második témát külön kell kezelni, ennek én vagyok az előadója. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Szenóá asszony. Gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A vitával kapcsolatban három dolgot kell megemlítenem. Először is úgy gondolom, hogy az új, e- új típu, az új élelmiszerek szövegét ne fogadjuk el akkor, hogyha nincsen az állampolgárok körében is egy mélyreható vita arra vonatkozóan, hogy egyáltalán akarják az új típusú élelmiszereket, szükség van-e rájuk. Ezen kívül úgy gondolom, hogy eh, ha tudományos bizonyítékokról beszélünk, akkor ezek kapjanak szerepet. De fel kell tenni a kérdést, hogy eh, hogy honnan származnak ezek a tudományos bizonyítékok. A technológiákat, a nanoanyagokat ebbe ugyanúgy be kell vonni. Tudunk-e egyáltalán az, élem, az egészségre való kihatásról? Tudunk-e arról, hogy milyen az a mezőgazdaság, amely a nanoélelmiszereket forgalomba hozhatná. Hiszen a szöveg ugye azt mondja, hogy olyan élelmiszerek is forgalomba kerülhetnek, amelyek nanoélelmiszernek nevezhetők. A kérdés az, hogy tisztában vagyunk-e, hogy milyen egészségügyi hatásai vannak, és milyen mezőgazdasági környezetből származnak. Köszönöm szépen, Hajzling úr! Igen, azt hiszem, hogy nagyon sok kritikához csatlakozhatunk, de talán egy dologban egyetértünk, a klónozás szerencsére nincs benne. Ezt kivették ebből a rendeletből, ezt mindig is kritizáltuk, hiszen a klónozás, hála a jó Istennek most már egy másik jelentésbe került, bár azzal is foglalkozunk, hiszen alapvető kérdéseket tartalmaz. De van a fogalom meghatározással kapcsolatban nekem is egy kérdésem, hiszen ez önmagában probléma. Mi az új élelmiszer? Az, amit itt elmondtak, az egyszerűen túl messze megy, és körvonal nélküli, tehát nem lehet tudni, mit képzeljünk el alatta. És olyan döntési kritériumok is hiányoznak, hogy mitől új típusú egy ilyen élelmiszer, hogy képzeljük el. Ha jó az én olvasatom, akkor ez alapvetően a bizottság mérlegelése hogy hogyan definiálja. Aztán van még egy kérdésem, mert nem egészen világos a harmadik országokkal kapcsolatos szöveg. Ugye a kölcsönösségre vonatkozó megállapodásokra épít, ezt persze elfogadjuk, hiszen már foglalkozunk egyel. De kvázi újra csak ellenőrizhet, akkor kell ellenőrizni, ha egy tagállam újra rákérdez. Ez igaz-e? Szerintem ez túl kevés általában véve ellenőrizni kell, még ha más piacokon, piacon is van, ellenőrizni kell, hogy engedhetjük-e az európai fogyasztóknak. Köszönöm szépen. Glezos úr. Kedves kollégák, kedves kolléganők, két példát mondanék. Az első példa a Pasadena. Ez egy a tökfélékhez tartozó termék, növény, és ez a tökféleség az alapja tulajdonképpen egyfajta ö, ö, De különbség van azért közöttük. Arról nem is beszélve, hogy van egy sor más olyan termék, mint például vannak olyan kagylók, bocsánat, csigák, amelyeket Észak-Európában fogyasztanak, de nálunk nem. Tehát azért mondom csak ezt, hogy e, időt kell hagyni magunknak, hogy mindent ellenőrizzünk. Én is ezt javasolnám egy közös alapból kell tudjunk, hogy kiindulni, de az, hogy ez mekkora legyen, ez a közös alap, milyen kritériumai legyenek, nem lehet a természetről megfeledkeznünk, hiszen a, mi az anyatermészet része vagyunk, nem pedig azon kívül. Nem szabad erről soha megfeledkeznünk, nem szabad most megpróbálni a természetet módosítani. Használhatjuk a természetet, de nem tudunk új teremtményeket a világba indítani. És a természetet nem szabad megváltoztatnunk, ez az embereknek nem feladata. Pan poseł Jal, Köszönöm az utolsó hozzászólás. Äh, Nekem is van egy rövid kérdésem, és néhány megjegyzésem nem igazán értem. Én is örülök természetesen annak, hogy a klónozott élelmiszerek nem tartoznak a rendelethez. A naív kérdésem az, hogy mi van akkor, hogyha a klónozott a a klónozott hús és ez a rendelet egy időben lép hatályba. Nem tudom, hogy ezzel jogbiztonságot sikerül elérnünk. Nem tudom, hogy jogbiztonságot jelent-e, ha a klónozott élelmiszer nem marad ebben a rendeletben. A második dolog, nem igazán látom tisztán, hogy mi lesz azokkal az anyagokkal vagy élelmiszerekkel, amelyeket már eddig engedélyeztek. Azokra áttekintés kell-e, vagy felülvizsgálat, vagy hogyan lehet az eddig meglévő élelmiszereket megkülönböztetni majd az új élelmiszerektől. Azért mondom ezt, mert mindannyiunkat egy kicsit károsított a rics, nagyon észszerű módon megállapodtak a címben, de a mindennapos végrehajtás óriási bürokratikus problémákat jelent. A citromsan például azt újra kellett vizsgálni, mert egyszerűen vegyi anyagokat tartalmaz. És még két apró részlet. A bizottság részéről a bizottságtól kérdezem, ha már a piacra kerül egy új, vagy ha van, van egy új élelmiszerem, akkor mennyibe kerül a piacra kerülés, az engedélyezés, és mennyibe kerül? Jeszcze zgłosiła się pani poseł Gosiewska. Pani poseł, bardzo proszę. A kolléganő jelentkezett még. Igen, igen, ipari élelmiszerek is ö, ö, szóba kerülnek. Igazából arra kell ennek tükrében figyelnünk, hogy megfelelő ellenőrzés legyen. Ehhez több kutatásra van szükség, például, hogy milyen hatásai vannak az élelmiszernek az egészségre. Tudjuk, hogy erre figyelni kell, és éppen ezért nagyon nyugtalanít az, hogy az új élelmiszerekről kell foglalkozunk. Mi az, hogy új típusú a, a, az újból mindig régi lesz, aztán a, nanoanyagok. a nanoanyagok. Nem, nincs meghatározás erre. Mint hogyha most ajtót, ablakot nyitnánk. Egy kicsit talányos ügyletek számára. A következő dolog. Az élelmiszerek piacra kerülése. Én szerintem a tagállamoknak, nem pedig az EFSA-nak kellene arról dönteni, hogy mi kerüljön forgalomba. És azt is látnunk kell, a rendelet, a klónozott állatok rendeletének hatályba lépése előtt kell ennek hatályba lépnie. Ez semmit nem mond a klónozott állatokból készített hústermékekről. Hogyha új rendeletet adunk ki, akkor legalábbis az élelmiszerbiztonságra figyelni kell, a népegészségügyre és a fogyasztóvédelemre. És mindaz, ami a szövegben van, abból nagyon sok minden homályos, pontatlanul meghatározott, és ez úgy gondolom veszélyeket rejt magában. Köszönöm szépen! Molyasszony jelentkezett még egyszer. Sì, allora vorrei puntare la questione sui... Igen, szeretném még egyszer kihegyezni a kérdést az úgynevezett növényi alapú termékekre. Ennek sincs még meghatározása. Az ilyen jellegű rendelkezések például élelmiszerkiegészítőként, gyógyszerészeti termékként, vagy, vagy élelmiszerként határozzák meg ezeket a termékeket. Erre vonatkozóan vannak tagállami vagy harmadik országbeli meghatározások, rendelkezések is. Például orvosi célokra lehet, lehet-e használni az új típusú élelmiszereket? Jó, nagyon sok hozzászólást hallgattunk meg, úgy gondolom ezzel le is zárhatjuk. Most még egyszer megadom a szót a bizottság képviselőjének, Bucsi asszonynak. Kérem, reagáljon a kérdésekre. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members, many... Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom a kérdésekért, illetve a megjegyzésekért. Ezeket följegyeztem. Szépen sorba is fogom venni őket. Ami a definíciót illeti, nos, valóban a jelenlegi szabályozást nem kívánjuk kibővíteni, tehát az egyeztetés során megállapodtunk egy definícióba, és ez szerepel most a javaslatban. Természetesen megértem, hogy ezt sokan nem találják elég pontosnak, és talán megvan arra a lehetőség, hogy egy kicsit konkretizáljuk ezt, illetve bizonyos kategóriákat megnevezzünk annak érdekében, hogy a jogbiztonságot folytonosítani tudjuk. Tehát a jelenlegi rendeletnek a hatáját semmiképpen nem szeretnénk bővíteni, ennek a javaslatnak a célja az, hogy a rendeletet egyszerűsítsük, és természetesen nem akarjuk ezt elhomályosítani, tehát a, hat, a hatályt, a hatástkört mindenképpen pontosan meg szeretnénk fogalmazni. Hogy mit jelent az új élelmiszer? Nos, az új élelmiszer az, ami újnak számít az unión belül. Mit is jelent ez, hogyha az egyik tagállamban van egy új élelmiszer, akkor ez az összes tagállamban újnak számít. Tehát nem arról van szó, hogy más kultúrákat arra kényszerítenénk, hogy bizonyos élelmiszereket fogyasszanak, hanem pusztán arról van szó, hogy szeretnénk meggyőződni arról, hogy ha eddig nem szerepelt egy bizonyos élelmiszer a tagállamokban, és most megjelenik, akkor az biztonságos kell, hogy legyen. Fontos, hogy itt kockázatelemzés történjen, és ennek az legyen az eredménye, hogy ehető ez az élelmiszer továbbra is természetesen szabadon rendelkeznek a fogyasztók arról, hogy megeszik-e, elfogyasztják ezt az élelmiszert, vagy sem. Ezek az összetevők rajta lesznek a csomagoláson, és természetesen most is vannak olyan élelmiszerek, illetve összetevők, amelyeket bizonyos országokban fogyasztanak, bizonyos országokban pedig nem. Tehát természetesen a szabadságot nem kívánjuk korlátozni, azonban a biztonságot mindenképpen biztosítani szeretnénk az egész Európai Unióban. Ami a nanoanyagok definícióját illeti, azt javasoljuk, hogy utaljunk egy olyan definícióra, amely a élelmiszerek címkézésével foglalkozó rendeletben már szerepel, Természetesen ezt folyamatosan frissítjük a legutóbbi tudományos eredmények fényében. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a definíciók, a különböző rendeletben szereplő definíciók koherensek legyenek. A nano meghatározása technikai jellegű és tudományos, de nagyon szeretnénk, hogyha minden élelmiszer, amely nanoanyagot tartalmaz, kockázatelemzésen esne át, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ennek a definiálását. Ezért a, utalunk egy olyan definícióra, amely követi a tudományos, a legfrissebb tudományos eredményeket. Ezt jó, jó gondolatnak tartom, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy minden nanoélelmiszer, illetve minden új élelmiszer kockázatelemzésen kell, hogy átessen. Ami pedig a határidőket illeti, a javaslatban szereplő határidők maximális határidőt jelentenek, természetesen minél hatékonyabbak szeretnék lenni, és az élelmiszerbiztonsági hatósággal közösen határoztuk meg ezeket a határidőket. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamokkal közösen tudnánk eljárni, és szeretnénk, hogy az ökkenőmentesen folyna ez az eljárás. A tagállamok természetesen szerves részét képezik majd ennek az eljárásnak, először is tájékoztatást kapnak, illetve tudjuk azt is, hogy az EFSA-ban képviselve vannak a tagállamok, ezen kívül az is elképzelhető, hogy az EFSA, az EFSA egy tudományos hálózatot hoz létre. Fontosnak tartjuk tehát az átláthatóságot, illetve azt, hogy a tagállamokat, a tagállami hatóságokat tájékoztassuk, illetve a tagállamok rábólincsanak ezekre. Végül pedig a bizottság, az egy adott szakbizottság fog rábólintani erre a rendeletre. Nagyon szeretnénk azonban egyszerűsíteni az egész folyamatot. A bevezetőmben elmondtam, hogy az egyik újítás az, hogy generikus legyen az engedélyezés, ezt itt főleg a KKV-kat próbáljuk segíteni, azonban, hogyha például van egy újítás, egy cég belső eljárás segítségével egy új élelmiszert fejleszt ki, szeretnénk, hogyha megtérülne a beruházások, hogyha bizonyítani tudják, hogy a belső tanulmányok hoz szükséges az engedélyezés, illetve az élelmiszer engedélyezése, tehát a tanulmányok összefüggnek az engedélyezéssel, akkor, akkor egy öt éves engedélyt kaphatnak, ez kivételnek számít. És a célunk az, hogy az új összetevőket feltalálók ennek az eredményét, a gyümölcsét learadhassák, azonban itt is nagyon fontosnak tartjuk az élelmiszerbiztonságot. Köszönettel tartozom azért is, hogy tisztáztuk hogy azt, hogy a klónozás kérdését külön kezeljük. A bizottság egy javaslatot állított össze a nyár folyamán ebben a témában, és nagyon valószínűleg tartom, hogy az új élelmiszerek elfogadása után kerül majd sorra a klónozott élelmiszerek elfogadása, az erre vonatkozó rendelet elfogadása. és addig pedig ez az élelmiszerekkel, új élelmiszerekkel kapcsolatos rendelet fog ezzel foglalkozni. Az, hogy a tagállamokat hogyan vonjuk be ebbe az egész eljárásba, illetve hogy kapcsolódunk az USA-hoz. Nos, ebben a kérdésben nagyon fontosnak tartom, hogy nincs kölcsönös elismerés jelenleg harmadik országokkal, tehát az Európai Unióban nem fogyasztott élelmiszereknek egy engedélyezési eljáráson kell átesniük, akár harmadik országban állították össze ezeket az élelmiszereket, és importálták az EU-ba, vagy az EU-ban jöttek létre, de első alkalommal kerülnek piacra, tehát bármilyen élelmiszerről legyen szó, új élelmiszer esetében akkor is a harmadik országból származnak, engedélyezési eljárásra van szükség. És még egyszer, eh, az új élelmiszerek, és ide tartoznak a növények, a rovarok, amelyeket esetleg eddig nem fogyasztottunk az EU-ban, tehát minden új élelmiszer ide tartozik. Azt hiszem, hogy eh, szépen sorba vettem a eh, kérdéseket, megjegyzéseket. Talán még egy megjegyzéssel élnék az állampolgárokkal kapcsolatos konzultációt illetően. Nos, egyetlen kritikát nem kaptunk jelenleg az új élelmiszerekkel kapcsolatban. Eddig azt a kritikát kaptuk csak, hogy esetleg egy nehézkes ez az eljárás, azonban az összes érintett fél üdvözli az, hogy az új élelmiszereknek engedélyezési eljáráson kell keresztül menniük, azonban hatékonyabb eljárást szeretnének, és természetesen mindannyian ezt a célt szolgáljuk, közösen a tagállamokkal, és ahogy mondtam, a tagállamok továbbra is részesei lesznek egy konzultációs folyamatnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket és problémákat vitattunk meg. Gyümölcsöző volt ez a vita ebben a rendkívül érdekes kérdésben, illetve a bizottság is nagyon sok információt szolgáltatott, és az eljárásbeli kérdéseket is egy kicsit tisztábban látjuk már. Gondolok itt például a harmadik országokra, illetve a címkézés, az információszolgáltatás kérdésére, ezekre a kérdésekre mind kitértünk és az alapvető, legfontosabb kérdés az az, hogy az élelmiszerbiztonságot meg tudjuk valósítani, illetve védeni tudjuk, biztosítani tudjuk az egészséges fogyasztást. Azt is hallottuk, hogy a klónozás nem tartozik majd ide a rendelet hatája alá, bár mostanáig mostanáig ide tartozott, de a jövőben kivesszük ebből a javaslatból, kikerül a javaslatból. Ahogyan mondtam, vissza fogunk térni majd erre a kérdésre. A véleménytervezet október 6-ára születik majd meg, a módosítók határideje pedig október 10-e, a véleményt magát pedig november 6-án fogjuk elfogadni a mezőgazdasági szakbizottság ülésén, az illetékes bizottság pedig az ENVI, a Környezetvédelmi Bizottság, és ők november 24-én fogják elfogadni ezt a jelentést, ahogyan már mondtam. Elég szoros tehát a határidő. De Castro asszony tehát arra biztatnám, hogy a ma elhangzottakat továbbítsa eh, Szabó asszonynak. És akkor ezzel át is térünk a következő napi rendi pontra, ezen a négyes lezárnám. Köszönettel tartozom Ricsi asszonynak is a bizottság részére, és most pedig térjünk át az ötös napi rendi pontra, új uniós erdőgazdálkodási stratégia. Itt a bizottságtól egy közleményt olvashattunk. Ennek ezt pedig szeptember 20-án adta közre a bizottság a tavalyi évben, tehát egy új Európai Uniós erdőgazdálkodási stratégiáról van szó, melynek célja, hogy a, a 98-as 98-as stratégiát fölváltsa, egy koherens, holisztikus megközelítést kíván alkalmazni az erdőgazdálkodás területén, illetve az erdőgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések, straté- fejlesztési stratégiákat próbálja ez összefogni. Figyelembe veszi az erdők sokféle szerepét, és üdvözlöm Longó urat a bizottság részéről, és ő az, aki a bizottság részéről egy bevezetőt fog tartani. Azt hiszem, hogy ezzel át is adom neki a szót, illetve szeretnék arra is rámutatni, hogy az előző ülésünkön úgy döntöttünk, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítünk az erdőgazdálkodás témájában. Kastinga asszony lesz a jelentéstevő. Megadom tehát most a bizottság képviselőjének a szót. Tessék, Longo úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen azt is, hogy meghívtak, hogy bemutathassuk ezt a közleményt. Ez egy stratégiai dokumentum a vidékfejlesztési politika területén. Ezt szeretném most bemutatni. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az erdők nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen a vidéki területek felhasználásában kiemelkedő fontosságúak. Szeretnénk tehát, hogyha a közösségi politikát, illetve a nemzeti politikát az erdőgazdálkodás témájában tudnánk kapcsolni, illetve ez a kettő harmonikusan működne együtt. A tagállamok közös értékeket képviselnek, illetve közös gondjuk az erdőgazdálkodás jövője is. De ahogyan már elmondtam, ez Európai Uniós szinten is rendkívül fontos. Fontos ez a vidékfejlesztés kapcsán, illetve az éghajlatváltozás, valamint az energiaügyi kérdések kapcsán is. A tagállamok Számára rendkívül fontos tehát, hogy a nemzeti erdőgazdálkodási politika, illetve a különböző közösségi politikák harmonikusan működjenek együtt. Ennek érdekében a bizottság egy új stratégiát hozott létre, melynek célja, hogy a közösségi politikát val kapcsolatos kommunikációt biztosítsa, illetve koherenciát biztosítson, és szinergiát hozzon létre más olyan ágazatokkal, amelyek kapcsolódnak az erdőgazdálkodáshoz. Természetesen a bizottság ezzel kapcsolatosan, kapcsolatosan egy referencia szöveget hoznak létre amelyet a tagállamok is használhatnak. Ahogyan önök is tudják, az előző erdő gazdálkodási stratégia 1998-as stratégia, mely a szubszidiaritásra, illetve a megosztott felelősségre alapul, és egy közös fellépést irányoz elő. Azonban egy új keretre van szükség, egy új stratégiára, hiszen egyre erősebbek az elvárások és a nyomás az erdőgazdálkodási szektorban. Gondolok itt a társadalmi, illetve politikai nyomásra, amely megerősödött az elmúlt 15 esztendőben. Az éghajlatváltozás is nagyon fontos problémakör, amelyen szintén foglalkozni kell az erdőgazdálkodás kapcsán. Az erdőgazdálkodási biomassa mintegy majdnem a megújuló energiaforrások felét képviseli az Európai Unióban, és a gáz, az üvegházhatású gázok mintegy 10%-át fölveszik az erdők. Ezért láthatjuk, hogy mennyire fontos az erdőgazdálkodás. Az új stratégia figyelembe veszi a multifunkcionalitást, ez az alapvető elv, amelyet követ. Ez az elv egyre fontosabbá válik, hiszen eh, ahogyan elmondtam, például az erő, erdőgazdálkodásból származó biomassa energiaforrás, eh, nagyon fontos energiaforrásunk. Középtávú ez a stratégia, tehát a 2020-as horizontot követi. Fentartható fejlődést kívánunk létrehozni, és az erdőgazdálkodás területén nagyon nagy a hangsúlyt fejez, helyezünk a fenntarthatóságra, hiszen tudjuk, hogy nagyon, a világ nagyon sok területén eltűnnek az erdők. Pedig a ökoszisztémák szempontjából az erdők rendkívül fontos szerepet töltenek be. Fontosnak tartjuk, hogy az erdők versenyképesek maradjanak, illetve versenyképesen hozzá tudjanak járulni a megfelelő gazdálkodáshoz. Különböző prioritásokat határozunk meg, szeretnénk hozzájárulni a vidékfejlesztéshez, a versenyképességet nagyon fontosnak tartjuk, a környezetvédelmet, illetve odafigyelünk az éghajlatváltozásra is. Ennek érdekében a kutatást, az innovációt ösztönözzük, illetve megpróbálunk széles körben információt szolgáltatni, és ezzel kapcsolatban közleményeket is kiadni. Konkrétabban szólva, a, 2000, a Horizont 2020-as Horizont kapcsán fontosnak tartjuk, hogy ez a stratégia a fenntartható erdőgazdálkodást biztosítsa, Ennek érdekében objektív kritériumokat kell létrehoznunk, amelyeket alkalmazni tudunk különböző kontextusban, függetlenül attól, hogy az erdőgazdálkodási biomassa milyen végleges felhasználásra kerül. Ami a vidékfejlesztést illeti, szeretnénk itt is a fenntarthatóságra helyezni a hangsúlyt. támogatni az erdőgazdálkodást, mert szeretnénk megelőzni az erdőtüzeket, illetve az erdőgazdálkodási technikákra nagy hangsúlyt fejezünk. Hiszen, ahogyan elmondtam, egy nagyon fontos erőforrásunkról van szó, A bizottság a következő esztendők során egy értékelést kíván elvégezni, hogy ez a stratégia milyen mértékben segíti a vidékfejlesztés. Ami pedig a szervezési kérdéseket, a koordinációt illeti, mindenképpen minőségi ugrásra van szükség, hiszen a jelenlegi struktúrában Az erdőgazdasági bizottságok foglalkoznak ezzel az adott kérdéssel, ők vitatják meg az erdőkkel kapcsolatos kérdéseket, illetve a tagállami és az Európai Uniós politikákat próbálják összehangolni. Fontos javítani ezen a struktúrán, és figyelembe kell venni más politikai területek hatását az erdőgazdálkodásra, gondolok itt például a biogazdálkodásra, illetve az, az éghajlatváltozásra. Nagyon szeretnénk tehát azt, hogy a fenntarthatóságra hangsúlyt helyezzünk. A bizottság 2015 elején egy megvalósíthatásági tervet fog létrehozni, e, ezen prioritásokat figyelembe véve. Ez a terv a koordinációt javítja majd, illetve elősegíti azt, hogy a végrehajtást nyomon kövessük és értékelést végezzünk. 2018-ban pedig egy, egy felülvizsgálatra kerül majd sor, megnézzük, hogy milyen lépéseket sikerült foganatosítani, illetve milyen eredménnyel. Egyértelmű, hogy itt a parlamenten belül a mi szakbizottságunk, illetve ezen szakbizottság számára rendkívül fontos az erdőgazdálkodási kérdés, és ezért várom a tisztelt képviselők hozzászólásait, megjegyzéseit, készen állunk arra, hogy az önök által tett javaslatokat kövessük. Köszönöm szépen, elnök úr. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a bevezetőt. Most pedig halljuk az előadók, a Köztinger kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének a bemutatót. Már elmúlt év decemberében egy első eszmecserére sor került ebben az ügyben, sajnos nem sikerült ezt a jelentést, amelyet most indítunk a legutóbbi ciklusban befejezni, sőt elkezdeni sem, hiszen óriási időszorítás volt az európai választások miatt. Egyébként az időszorítása szerintem most is az a tényező, amely elkísér bennünket az erdészeti stratégia kialakítása során. A tanács már májusban elfogadta a következtetését az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye is megszületett. Végül is csak a parlament hiányzik, amikor a pozíciókról beszélünk, ezt el kell fogadni. A bizottság prezentációjából már ma kiderült, hogy mennyire fontos az erdészet Európa számára. A biomassa 58%-át fából szerezünk, 42%-ot használunk energiatermelésre, és ez 5%-ban fedi az Európai Unió energiafelhasználását. Tehát, hogyha az európai energiaellátást akarjuk megnézni, és a fenntarthatóságot, akkor az erdészeti politika alapvető fontosságú terület, amelyet megfelelően ki kell építeni. A feldolgozóipar 7%-áról van szó, és 3,5 millió munkahely függ össze Európában valahol az erdészettel. Az erdészeti stratégia esetében a nemzetközi dimenziót sem téveszthetjük szem elől. Meggyőződésem egyébként az is, hogy helyes, hogy szubszidiaritáson alapul az erdészeti politika, hiszen a tagállamok között nagyon nagyok a különbségek, természetesen már a klíma miatt is különbözőek a lehetőségek más okok is vannak, ennek ellenére együtt kell működni fokozottabban, és eh, fókuszáljuk az erőforrásokat európai szinten, ahol szükséges, és bizony megfelelő érdekeket kell eh, megjeleníteni. Üdvözlendőnek tartom ezt az itt említett stratégiai tervet. Decemberben már elmondtuk, az elején mondtam, hogy volt egy ilyen tárgyalás eh, az erdőgazdálkodás regionális jelentőségét egyszerűen el kell fogadtatni. Van egy néhány pont, ahol vitáznunk kell természetesen, és itt mindenek előtt eh, a szakbizottsági kollégákhoz fordulok. Például a a fa kaszkádszerű felhasználása. Eh, nekem úgy tűnik, hogy eh, az erőforrás hatékonyságra ügyelni kell, ez egyértelmű, de ideológiai harcokat ne kezdjünk ezen a területen véleményem szerint. Itt a tulajdonvédelem is fontos szerepet játszik. Az erdők magán tulajdonosait védeni kell. A második téme, az Európai Erdészeti Információs Rendszer. Azt hiszem, hogy az összes intézmény egyetért abban, hogy erre szükség van. Itt a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy mindenek előtt a finanszírozás ügye hogy áll, és mit terveznek egyébként a jövőre nézve és szerintem észszerű lenne ezt az Európai Erdészeti Információs Rendszert létrehozni. A harmadik pont, szintén vitatott véleményem szerint a fenntartható erdőgazdálkodás kritériumai szerintem itt a párhuzamosságokat meg kell szüntetni. Gyakran dolgoznak egymással párhuzamosan, erre gondolok, ezzel vannak nemzeti szintű előírások, amelyeket ellenőriznek is, és hát ezek meg ezen keresztül európai szinten is rendelkezésre állnak. A fenntarthatósági kritériumok és indikátorok jelen formájukban szerintem nem elég kiérleltek, és nem biztosítják a nyomon követhetőséget, betarthatóságot, és van egy európai erdő egyezmény, amely sok mindent tartalmaz, egy plusz eszközt nem kéne itt bevezetni, hiszen az végül is felesleges, mert van már egy szabályozás erre. De ezért nem gondolom, hogy szükség lenne, hogy a bizottság új kritériumokat alkalmazzon. Érdekelne még az is az EB részéről, mondott néhány adatot, hogy milyen végrehajtási menetrendet irányoznak elő. Azt hallottam, hogy a bizottság már dolgoz a végrehajtáson, az átültetésen, de talán egy részletesebb választ is kaphatnánk erre. Aztán szeretnék önmagamat reklámozni egy kicsit, létrehozok a klímaváltozás biodiverzitással és fenntartható fejlődéssel foglalkozó intercsoportot, és ennek is és lesz egy ilyen fenntartható erdészettel foglalkozó része is ennek, és a kollégákat szeretném felkérni, hogy vegyenek részt ebben. Egyébként pedig örülök a konstruktív együttműködésnek, és várom a kollégák felvetéseit. Köszönöm szépen, ön az előadó ezért nem korlátoztam a hozzászólás idejét, viszont a továbbiakban kérni szeretném, mint egy húszan akarnak hozzászólni, tehát egy másfél percnél tovább ne beszéljenek a hozzászólásuk keretében. Egyébként lesz erről a kérdésről december 3-án egy meghallgatás. Az előadó ott is elmondhatja, Köztinger mondja, ott is elmondhatja a véleményét, természetesen kérdéseket feltett, ezekre önök később visszatérhetnek majd. Tehát kérem, tartsák be a hozzászólás idejét. Mila asszony. Parancsolja. Köszönöm szépen, mondja Miller asszony. Az erdő nem tartozott a római szerződésekhez eddig, mert nagyon különböző struktúrák vannak. Németországban van a legnagyobb erdő kiterjedés hektár alapon, és az EU-n belül, és két millió magánerdő tulajdonos van. Nagyon fontos, hogy a magánstruktúrákat védjük, illetőleg, hogy a saját tulajdonra vonatkozó önrendelkezés fennmaradjon. Nagyon kritikusan látom ezt a dokumentumot. Itt gazdálkodási terveket akarnak készíteni, nagyon komoly ellenőrzési ráfordítással, és valahol biztos vagyok abban, hogy ez tervgazdálkodásba csap át. Én a magántulajdonra vonatkozó önrendelkezést motivációval szeretném befolyásolni, hiszen csak így tudjuk fenntartani az erdőinket, kultúrerdőinket sokszínűségükben. Egyébként pedig a fenntartható gazdálkodás nem egy új dolog. Karl von Karlovic 300 évvel ezelőtt kitalálta ezt, és ő már elmondta, hogy a túl gyors profit tönkreteszi a jólétet. Azt gondolom, hogyha már eddig meglévő alapjainkat a tulajdonosi területen, az egyesületeknél például integráljuk, akkor arra igenis lehet építeni egész Európában. Nincs szükség szerintem ilyen dokumentumra. Ami fontos ezen a területen, az az, hogy az erdő csak megfelelő vadáztatás mellett működik, és erről szó se esett eddig. Köszönöm szépen. Polzon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha erdőről beszélünk, akkor tényleg nagy jelentősége van annak, hogy elkezdjük ezt a vitát, méghozzá oly módon, hogy egész éven tekintünk az erdőre és a kihívásokra, például az erdő szerepe a klíma szempontjából, az erdő szerepe az emberiség túlélése szempontjából. Ezt mondja Müller asszony is egyébként, hogy az erdő egy általános és globális megközelítést is igényel, viszont párhuzamosan ezzel ez egy lokális dolog is. Valójában a mindennapokban azt látjuk, hogy az erdőgazdálkodás helyi szinten kell, hogy működjön. Svédül ezt úgy mondjuk. A jó erdő a saját környezetéhez alkalmazkodik. Van ennek egy mikroklimája, van egy vízellátása az erdőnek. Mindet figyelembe kell venni az erdőnél. Azt sem felejthetjük el egyébként, hogy az erdő egy fontos erőforrás is. Az egyetlen olyan erőforrás, amely csak pozitív hatással jár e, környezeti szempontból. Vagyis tudjuk időközben, hogy az erdő molekulái végül is ugyanazok, mint a olaj esetében, a kőolaj esetében, éppen ezért végső soron papír és energiaforrásként kell használni. Köszönöm szépen. Najcsa asszony. Najtla nevem, elnézést kérek, de nem gond ez. Két megállapításom van és vannak dolgok, amiket nemzeti keretek között jól tudunk szabályozni, és már most is szabályozunk, de persze vannak kihívások az erdővel szemben, mindenek előtt a klímaváltozás kapcsán, a viharok, amelyek növekednek, az erős esőzések, a növekvő hőmérséklet, és még valami, amit szeretnék hangsúlyozni, a károkozók, az erdőben, a tölgyesben például, is vannak betegségek, például egyéb területen is. Nos, tönkre mennek más erdők is. Ezt csak együtt tudjuk kezelni az európai erdészeti stratégiának, abból kell kiindulnia, hogy mit tudunk közösen tenni az erdő érdekében. Fontos, hogy az erdő információs rendszert megemlítették, itt uh, arról szól a dolog, hogy információkat gyűjtsünk és hozzáférhetővé tegyünk. Azt szeretném, hogy a tápanyag veszteséggel foglalkozunk az erdőben. Nem csak pozitív mérlegek vannak az erdőben, hanem tápanyag veszteség is van mindenek előtt a talajban azért előfordul ez, és ezt is lássuk az erdőinformációs rendszerben. Az két konkrét kérdésem. Az első kérdés az, hogy lát-e a bizottság fa hiányra utaló jeleket Európában, amennyiben továbbra is ilyen fokozottan figyelembe veszük a fát az energiafordulatnál. Látják-e azt, hogy fahiány alakulhat ki, hogy nem elég a hozzáférhető fa? A második kérdésem pedig az új erdészeti rendszerekkel kapcsolatban van-e az ültetvények kapcsán? Itt ne, nem közvetlenül erdőkről beszélünk gyakran, de mégis úgy kezelik őket, mintha erdők lennének. Köszi asszony. esta eh, sucesión de estrategias que ha tenido... Eh, Úgy gondolom, hogy eh, az egymást követő stratégiák az EU erdészeti politikájában igazolják azt, méghozzá egyértelműen, hogy végül is itt egy patchworkről beszélünk. Szükség van egy egységes stratégiára ezen a területen. Itt van a Natura 2000-es hálózat, viszont az erdészet szempontjából ez nem hozott semmit. Mindenek előtt azon családok szempontjából nem, akik ezen a területen élnek és dolgoznak, egyre több a környezeti előírás, ezért a saját erdeiket nem tudják megfelelően kiaknázni, és csökkent a család jövedelme Persze, egészében kell tekinteni az erdészet problémáit, környezeti szempontból, stb. De a gazdaságot se felejtsük el, ha azt szeretnénk, hogy tényleg értékteremtő láncá alakuljon ki a az erdészet, a mezőgazdaság, az állattartás szempontjából is, akkor végig kell gondolni a dolgokat, méghozzá gazdasági alapon. A vidékfejlesztés ezt nem eléggé tartja szem előtt, és számos esetben azt látjuk, hogy a tagállamok, mint például a saját tagállamom is, az én régióm is, úgy van ezzel, hogy nem veszik figyelembe az erdőgazdálkodást a vidékfejlesztésben, vagyis a különböző politika területek fókuszálására, összefogására van szükség, egy átfogó problémát kell kezelnünk itt európai szinten, mert különben nem tudjuk megoldani a kérdést. És a jövedelmezőség ebben fontos szerepet játszik. Tarabella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatot Longó úrnak. A stratégiával kapcsolatban világosan látszik, hogy különböző területek vizsgálandó, környezeti, társadalmi, gazdaságossági felvetések, és persze itt van a klímaváltozás, itt nagyon aktuális probléma. Köztinger asszony említette, hogy mint több mint 3 millió munkahely függ össze ezzel a területtel Európában, és azért ez sok pénzt jelent, mint egy 1 milliárd euróról beszélünk naponta, ami érintve van. Azt hiszem, hogy ezt látni kell. Longóra egyértelművé tette, hogy van egy az erdészeti bizottság, talán azt kéne leginkább megvizsgálni, hogy tudjuk az összes érdeket legjobban figyelembe venni. Számos terület fedi át egymást ebben. Itt a fenntarthatóság alapvető kérdés ezért. Nem csak európai kérdések merülnek itt fel, európai szinten szükség van egy át, általános stratégiára, de helyi stratégiákra is szó van. Aztán itt van Németországban, hallottuk, hogy két millió magántulajdonos van, aztán vannak sokan Európában, ahol önkormányzatoknál vannak az erdők, Belgiumban például, azt hiszem Franciaországban is, hogy tehát közösségi tulajdonban vannak az erdők, és az ő érdekük, hogy ez jól működjön. Most pedig a végén szeretném eh, felvetni, hogy az rootboxot alakítjuk ki, a Esplanadon a parlament előtt. Itt bemutatjuk azt, hogy az erdőik mire képesek például, mit tehetnek a gazdaság érdekében. Arról van tehát szó, hogy számos területet vegyünk figyelembe. Köszönöm szépen. Günther úr. Köszönöm szépen, hogy bemutatták ezt az anyagot. Azt hiszem egy kicsit ö, furán kezelik ö, azt a kérdést Európában. Van számos erdő, amit túlságosan igénybe vesznek, túlságosan letarolnak, kiaknáznak, kihasználnak. Aztán vannak területek, ahol mikhez nem nyúlnak hozzá, mert túl nehéz a megközelítés. Például és jelentős exportunk is van, megimportunk is van, Persze, tehát a külkereskedelemben is benne van. Például mi szállítunk fát Kínába, Kína pedig butort szállít nekünk ebből. Hát ami pedig ezt az anyagot illeti, feltétlenül szükség van erre. A fenntarthatóság az fontos dolog, de azt hiszem biztosítani kell az erdő fennmaradását, ahol ö, nagy beruházásra van szükség, az szerintem elősősorban a kutatás, mert újfajta problémák merülnek fel, vannak új paraziták, károkozók, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, közpénzeket kell erre fordítani, és jobban koordinálni a rendelkezés álló eszközöket. Well, the title of the debate is an... Az EU erdészeti stratégiának a címa címe azt mutatja, hogy van EU hatáskör az erdőségek fölött, pedig ez nem igaz, mert az erdőgazdálkodás az tagállami hatáskör. Miért, miről beszélünk? Miért beszélünk? Ha visszatekintünk az elmúlt négy évre, akkor az EU-s tagságunk idején az erdészetben ez óriási problémákat jelentett, hiszen három járvány is elindult, mindet megsporolhatunk volna. A globális felmelegedés, és a 20-20 célt is el kell érnünk, tehát 20% a megújuló forrásokból kell, hogy 2020-ig az energiának jöjjön, ez kritikus tömeg. Majd látjuk, hogy mit csinál, mi történik akkor, hogyha kukoricát termelünk, legalább ötször annyi energiát igényel, mint az elektromos áramtermelés. Szóval egy ilyen mindenható megoldás lenne, hogyha megkétszereznénk a fák számát Európában, de ö, mi lesz akkor, hogyha erdőtüzek lesznek? Jó dolog tehát a több fa, de ezzel monokultúrák, gyorsan növő fák, szűnnének meg, pedig olyan országokat köteleznének erre, ahol már eleve jelentős a konkurencia az élelmiszertermelés, a lakóhely és egyebek között. A tagállamoknak kellene erről maguknak dönteni, nem szabad őket az Európai Uniós hatáskörbe adni. Köszönöm. Köszönöm én is. Président, je voudrais aussi euh, à mon tour Köszönöm szépen. Köszönöm Lungó úrnak a jelentést is. Több kérdéssel foglalkozott a dosszié keretében, odafigyelt az erdőgazdaság multifunkcionalitására, illetve a környezetvédelemre, az éghajlatváltozásra, az energiakérdésre. Én két aspektust szeretnék megvilágítani. Az első, ugye beszéltünk úr a koordinációról, és valóban, ahogyan hallottuk, különböző erdő típusok léteznek az Európai Unióban, és különböző az erdőgazdálkodás módja is. A földközi tenger térségében például különböző szegmensek léteznek, és ezek között néha nagy a szakadék, különböző képen gazdálkodunk, és nincsen harmonizáció ezek között. Nagyon fontosnak tartom tehát a képzést ezen a területen, annak érdekében, hogy a különböző erdőgazdálkodási szegmenseket harmonizálni tudjuk. A második megjegyzésem a kutatásra vonatkozik. Véleményem szerint Európai Uniós szinten eh, racionalizálni kellene eh, ezt a területet, hiszen Dél-Európában eh, például látjuk a, a különböző erdőtípusokat érintő problémákat, gondolok itt a gesztenyerdőkre, és fontosnak tartom az, hogy a, az innovációra, illetve a kutatásra nagy hangsúlyt helyezünk, és itt az erdőgazdálkodás területén gazdaságosan tudjunk eljárni. Thank you, Ms. President. I'd like to thank the Commission. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az előadónak is a megjegyzésekért, az előadásért. Az erdőgazdálkodás nagyon fontos téma számunkra, de Európa szerte is. Óriási kihívás jelentő szakpolitikai terület az Európai Unió számára. Egyrészt az Európai Uniónak hivatalosan nincsen hatásköre arra, hogy lépjen, de nagyon sok jogszabály, egy sor dolog lényegesen befolyásolja az erdőgazdálkodást. Bármit is csinálunk EU szinten, tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritás elvét. És látni kell azt is, hogy nincs egy átfogó megoldás mindenki számára, óriási eltérések vannak a tagállamok között. A jobb koordinációt és információ megosztást megcélzó stratégiát üdvözölhetünk. Szeretném azonban azt is biztosítani, hogy jobb koordináció legyen az erdőséggel kapcsolatos politikákról a bizottsággal, egy, bizottsággal is. Párhuzamoságokat, egymásnak ellentmondó prioritásokat el kell kezdenünk, és különösen el kell kerüljünk további költségeket, további terheket a az erdőgazdálkodásra nézve. Tudom, hogy nagyon sok probléma van e ezzel kapcsolatban. Röviden, a a növény pestis dokumentumnak az előadója vagyok. Nagyon fontosnak tartom éppen ezért, hogy megfelelő mechanizmusok legyenek a, a fertőző betegségekkel szemben. Látom, milyen gyengeségek vannak az EU fa feldolgozott fa jogszabályában, a végrehajtásban. 2015-ben a bizottság át fogja tekinteni a feldolgozott fa szabályozás áttekintését. Mi az, hogy 2015? Köszönöm szépen. Glesus kollega. Igen. Nos, mindenek előtt a gazdaságilag hasznosított erdőterületekre figyelünk. A sokféle fára, termelőre. De egy alapvető dolgot ki, kifelejtettünk. Az erdő ugyanis a levegő szennyezést a fotoszintézis miatt felszívja, hát or, ö, oxigént termelnek a levelek, és ez az egész emberiséget befolyásolja, minden embert, nem csak egy-egy szemét. Másodszorban elfeledkeztünk arról is, hogy az erdősítés az áradásokkal szemben is véd. Hiszen a levelek visszafogják a vizet, a gyökerek is, és ez hozzájárul az áradások megátolásához. Ne felejtjünk el azt sem, hogy a vízforrásokat gazdagítjuk, és különösen fontos az erdőközti vízterületek megőrzése nem, fe, nem beszélve arról, hogy az erdők biztosítják azt is, hogy az erózió ne induljon visszafordíthatatlanul meg. Meg vagyok győződve arról tehát, hogy, ez, hogy el kell, meg kell akadályozzuk hogy az erdőgazdálkodási politika túlzott erzősítést okozzon, de a környezeti szempontokat figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Äh, Igen, köszönöm szépen. Az Európai Unió Fontos, hogy intenzíven foglalkozik az erdőgazdásodással, de szerintem egy picit rövidre sikerült ez a dokumentum. Ha megnézzük, hogy az európai erdők milyen sokrétűek Finnországtól egészen a földközi tengeri országok, akkor látjuk, mennyire eltérőek az erdők, és milyen eltérő elvárások vannak velük szemben. Az egész erdőszeti stratégia számomra igazából nagyon keveset foglalkozik az erdők védelmével, és túl sokat a gazda, gazdasági hasznosítással. Semmi bajom a gazdasági hasznosítással, de a túlzott hasznosítás eleve problémát jelent már most, is ezzel foglalkozni kell. És úgy gondolom, hogy abszolút szükség van arra, hogy Európában közös kritériumaink legyen a fenntartható hasznosításra vonatkozóan. Nem nulláról indulunk, több olyan termék és tanúsítvány van, ami ezzel foglalkozik, úgyhogy nem kell, nem kell újra feltalálnunk az európai fenntarthatóságot, vannak az SFC normák, például ezekre hivatkozni lehet. De végül is az európai stratégia szerintem túl kevés eszközt biztosít kevés forrást. Évente egy milliárdot biztosít a 28 tagállam számára az erdészetre, szemben azzal mondjuk, hogy 40-szerese van a mezőgazdaságnak forrásokkal kell megerősíteni, különösen a kutatást, és végrehajtási intézkedéseket is hozni kell. Mit jelent az például, hogyha egy tagállam nem tudja fenntarthatóan hasznosítani az erdeit? Mit tesz az Európai Unió ezzel szemben? Mm, most még meg vannak kötve a kezeink. Müller asszony a, mező, a tervgazdálkodást vetette, vagy eresztette neki a teremben. Egy olyan tagállam, ahol az erdők 40%-a állami tulajdonban van, nem mondom, hogy ezért bármilyen fajta téves felhasználás lenne. Nem, nem csak a magán az, ami helyes. Szerintem pontosan az erdők tulajdonlásnál az állami tulajdon nagyon fontos. Köszönöm szépen. Rén úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. As we all know, there is uh, no common forest policy. Nincs közös erdészeti politika Európában, és a szubszidiaritás elvét, ahogy például Köztinger asszony és Müller asszony mondta, érvényesíteni kell. Ugyanakkor több száz EU jogszabály befolyásolja az erdőgazdálkodást. Az új stratégiának ezért jobb politikákat kell az erdős, erdőgazdálkodással kapcsolatban eredményeznie, jobbat, mint korábban volt. A meglévő erdőgazdálkodási politikák és a hiányos koordináció hiányosság, ezen javítani kell. A közös erdőgazdálkodási politika kialakítása helyett úgy gondolom azt kellene segíteni, hogy a fenntartható gazdasági potenciált szabadítsuk fel az európai erdőgazdálkodásban. Azért tudok erről némi, néhány dolgot, mert egy olyan országból jövök, ahol a legnagyobb arányban van az összterülethez képest az erdők aránya, nálunk 70%-nál több az erdő. Közös lépésekkel kell a fa hasznosítást, éghajlatbarát és környezetbarát anyagként a felhasználást erősíteni kell. A fenntarthatóság azonban ezzel kapcsolatban elengedhetetlen. A fenntarthatóságnak azonban nem szabad elfolytania a pozitív lehetőségeket. Európa az egyetlen része a világnak, a, vagy az egyik jelentős része, ahol az erdők aránya növekszik. Nem szükség arra, hogy jogilag kötelező szabályokat, több szabályt kelljen a biomassa felhasználásra hoznunk, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak ezzel a fontos kérdéssel foglalkoznia kell. A gördülőhatás vagy a hasznosítás az alapvető gazdasági elveknek nem szabad ellent mondjon, és a régi tiltásokat át kell gondolnunk. Tehát a, a az anyagok fenntartható fel, fenntarthatásának támogatása mellett helyett úgy gondolom, hogy ez a súlyos beavatkozás olyan tiltásokat eredményezne, aki senkinek nem hozna pozitívumot. Köszönöm szépen, Bessz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Müller kolléganő Karlovics, Kara Karlovicsot a 1670-es 100 bányászt idézte, aki már akkor mondta, hogy nem szabad úgy fát kivágni, hogy ne legyen helyette, ami, fe, ami nő. Ezt Európában a mai napig figyelembe veszük. Németországban sokkal kevesebb a fa kivágás, mint amennyi nő. Óvaintek mindenkit attól, hogy a politikát ezt súlyosan befolyásolja, hiszen ezzel Európa, az európai fenntarthatóságot veszélyeztetjük. Nagyapám, apám egy hektár erdőn gazdálkozott, és a mai napig állapotban van és volt, anélkül, hogy eddig Európa beavatkozott vala, úgyhogy a bizottság tartsa csak távol magát ettől, és mi is. Az erdő az nemzeti kérdés, hogyha probléma van, akkor Európa támogatólag közbeléphet a probléma megoldásában, vagy segíthet, de nincs szükség tervekre és európai szintű előírásokra. Elegem van már ezekből a stratégiákból. Lisszaboni stratégia, 2020-as stratégia, a kommunista országokban öt éves stratégiák voltak. Ezek a stratégiák mind ahhoz vezettek, hogy tonnányi papírt gyártottak ezzel erd, olyan erdőket használtak fel, amit sokkal jobban lehetett volna hasznosítani. Tartsuk, ebből, e- távol, tartsuk ettől távol magukat, és ott, ahol a politika beavatkozik az ilyen folyamatokba, ott utólag mindig sokkal e, kevesebb haszna van a, kör, a körvilágnak, csak a bürokráciát er- erősíti. Ale panie pośle, myślę, że możemy spacerować po lesie. Azt hiszem, hogyha úgy használnánk az erdőinket, hogy azokban szép nagy sétákat tennénk. Fenni asszony következik. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt hiszem, hogy bármilyen erdőgazdálkodási stratégiáról is legyen szó, fontos, hogy a szociális, a környezetvédelmi, gazdasági szerepet figyelembe vesszük, illetve a szórakozás lehetőségét is. Tehát bármilyen gazdasági tevékenységet végezzünk is az erdőinkben, ennek az kell, hogy legyen a célja, hogy a kisgazdálkozók jövedelmét kiegészítsük, és ezen kívül garantálnunk kell azt is, hogy különbözőképpen e, tulajdonolhassuk az erdőket, illetve kezelhessük azokat, gazdálkodhassunk velük. A hegyek köztulajdonban vannak, nem szabad megengedni azt, hogy a mezőgazdasági területek fölváltsák az erdőket, ugye Galiciában ez egy nagyon fontos probléma. És végül nem szabad mérgező anyagokat használnunk az erdőgazdálkodás során, különösen gondolok itt a hegyi területekre, hiszen ez szennyezi a vizeket, meg kell őriznünk a természetes élőhelyeket. Elnök, igen, köszönöm szépen. Luázó úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Francia képviselőként megvannak a magunk gondolatai, a gájaink, félünk az ázsiai konkurenciától, gondolok itt konkrétan Kínára, hiszen ez egy nagyon fontos veszélyt jelent számunkra. Értékesítjük a erdőinket. Sajnos azt látjuk, hogy az árak nagyon változnak, illetve fölmentek az árak. Franciaországban nagy problémát jelent az, hogy kótákat vezetett be a kormány arra vonatkozóan, hogy milyen fákat lehet kivágni. Ez pedig azt jelenti, hogy más országoktól kell vásárolnunk, és Ázsia lett az első számú parkettagyártó, illetve fa bútor előállító. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős margót élvez Kína, Például 8%-os adót vezetett be a, a fa termékekre, mintegy 40% a parkettára, illetve a bútorokra, az Európai Unió pedig semmilyen védelmet nem állított fel az európai piac számára. Ez pedig azt jelenti, hogy Franciaország és az Európai Unió vesztes pozícióban van, hiszen nyers fát értékesítünk a helyet, hogy a feldolgozott termékeket értékesítenénk, és szeretnénk egy olyan stratégiát látni, amely a francia erdőgazdálkodási ágazatot megvédi. Erikson úr következik. Tack så mycket. Jag tycker det är väldigt eh, viktigt och bra att... Eh, Köszönöm szépen hasznosnak tartom, hogy beszélünk az erdészetről, a jövőbeli erdészeti politikáról. Felhívom viszont a bizottság figyelmét valamire. Svédországban és Finnországban az erdőgazdálkodás, mondjuk összevethetjük a portugáliai tölgyekkel, vagy az olívafákkal, a ligetekkel, Görögországban. Itt óriási különbségek vannak. Ez nem ugyanazt jelenti, hogyha egy ilyen politikát akarunk kifejleszteni, akkor ezt alaposan meg kell nézni. Nem, mi, nagyon különbözők a feltételek már biológiailag is az egyes országokban. Ezt mindig figyelembe kell venni, és hogyha a biológiai sokszínűséget erőteljesebben akarjuk védeni, akkor itt azért sok tennivalónk akad még. Akkor még egy néhány pontot a magam részéről felvetnék. hogyha az energia ügyeket próbáljuk itt figyelembe venni, az Európai Bizottság és az egyéb európai intézmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biomasszát használjunk fel fokozottan az energiatermelésben, de ezt jól kell csinálni. Erre vannak nagyon jó gyakorlatok különböző országokban. Az ipar, a feldolgozás témája. Sok munkahely nem az erdészetben van, hanem a feldolgozóiparban, és ezt figyelembe kell venni az erdőgazdálkodásban, és munkahelyeket kell teremteni a jövő érdekében de nem csak a merkantilista megközelítés szabad itt túlzárosan alkalmazni. A francia kolléga erről beszélt. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően helyesnek tartom azt, hogy elgondolkodunk az erdészet jövőjéről Európában. Az erdő az európai kontinens jelentős részét borítja, és tényleg számos funkciót lát el, ami közé tartozik például a pihenés, az üdülés kérdése, az emberek számára a szabadidő eltöltés egy helye is ez. Ami a saját tulajdonú erdőt illeti, tehát ami nem köztulajdonú erdő, itt azt szeretném aláhúzni, amit Elizabeth Köstinger már mondott, ő az előadó, hogy itt vannak jogok, tulajdonjogok, ott is vannak, ezeket nem szabad megsérteni, vagyis a tulajdonosnak döntenie kell, tudnia, hogy mi legyen az erdejével, ki az, aki az erdőben jár, ki nem jár, tapos le valamit. Ami pedig a fenntarthatóságot illeti, ez egy központi jelentőségű felvetés, egy olyan területről jövök, ahol sok a hegyi erdő, nem olyan könnyű azt hasznosítani egyébként, és gazdasági okoknál fogva mm, időnként ez, ez komoly nehézségekbe ütközik a fenntarthatóság szempontjából nem az a probléma, hogy túl sokat hasznosítják az erdőt, hanem túl keveset, az érett fát nem vágják ki. És gazdaságilag nehéz helyzetben, ahol például a szállítás drága lehet, vagy a megközelítés, a kivágás nehézkes, ott is biztosítani kell az gazdálkodást. Aztán a tanúsítványozása kapcsolatban pedig azt hiszem ez már van, amit itt hallottunk az imént. Láttam, hogy milyen pénzeket nyúlnak le ezek a tanúsítványozó szervezetek. Semmi másról sincs szó, gyakran elindítanak egy tanúsítványozási folyamatot, és mindenki csak figyelmet, és olyan rendszerek, amelyek már régóta léteznek, fenntarthatósági rendszerek, nos, ezt megvan, ismerjük, és ezt újra tanúsítványozzuk, hogy valakinek legyen pénze ebből. Ez nem lehet értelme egy észszerű erdőgazdálkodásnak. Roper úr, parancsoljunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, nem egy-egy ország szempontjából csupán, hanem egész Európai Unió szempontjából. Úgy vélem jogos felvetni ezt a témát, meg kell azonban alaposan vitatni, nem szabad túl gyorsan dönteni, és a legnagyobb hasznot kell kihoznunk ebből a stratégiából. Itt ez a dokumentum, amit a stratégiára szeretnénk felhasználni. Úgy gondolom, egy olyan aspektust kell kiemelni, amely rendkívül fontos és különböző célokra hasznosítják az erdőket. A, figyelembe kell venni a felhasználók és a tulajdonosok érdekeit is, hiszen ezen a területen számos konfliktus alakulhat ki. Azt hiszem, hogy a különböző tagállamok szintjén is kéne elemeznie a helyzetet az Európai Bizottságnak, így különböző következtetések jutnak. Vannak, ahol nagyon liberálisan hasznosítják, máshol pedig inkább konzervatív módon az erdőket. Tehát jó lenne tudni, hogy mi történik. Tehát világosan kell látnunk. Köszönöm szépen. Bogovics úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és fontos témáról van szó. Szlovéniában elmondhatjuk a területünk mintegy 60%-át borítja erdő. 36%-ban Natura 2000-es területről beszélünk, ennyit borít az erdő, és jelentős mennyiségű fát takarítunk be. De azt látjuk, hogy a városok terjeszkednek, a lakott területek terjeszkednek, ezek az erdőket fenyegetik. Igazából amiről beszélni akartam az az, hogy a fafeldolgozó ágazattal mi a helyzet. Ez szinte teljesen csődbe ment Szlovéniában. Arról van szó, hogy az osztrákok és az olaszok megveszik a szlovén fákat, nem a kínaiakkal van probléma. Különböző iparágokat, kell, ágazatokat kell figyelembe venni, hogyha erdészetről beszélünk, hogyha a feldolgozóipar tönkre megy, akkor nagyon nehéz jó stratégiát kialakítani az erdészetre. Vagyis figyelembe kell venni azt is, hogy mit lehet kezelni a fával az építőiparban, például a további feldolgozásban, az életünkben jobban meg kell jeleníteni a fát, egy átfogóbb megközelítésre van szükség a fafeldolgozásban. Azt gondolom, hogy az EU-nak ebben támogatást kéne nyújtania. Nem csak az erdészetről beszélünk, hanem a fafeldolgozásról is. Köszönöm szépen. A holland parlamentben sokat tárgyalunk erről, és alapvetően arról, hogy a legfontosabb a vállalatok számára a fenntarthatóan termelt fa. Ausztria számára és ugyanez fontos, hogy hogyan a környezeti szém szervezetek olyan erősek, hogy nem értem, hogy miért kritizálják ezt, mint hogyha nem tudnák, hogy mi a fenntarthatóan jól termelt fa. A kollégáim Ausztriából is mondták, nálunk Európában nagyon jól gyártott, termelt fa van, és az erre vonatkozó vitát a fenntarthatóságra kell tudni irányítani. Bardzo dziękuję. Rekord, jedna minuta. Pan poseł Melo. Nagyon röviden, elnök úr. Csak eh, szeretném én is aláhúzni azt, hogy eh, nem kielégítően vizsgálja az erdők növényeire való hatását, ez is hozzátartozik a, a hasznosításhoz. Portugáliában nagy kiterjedésű erdőink vannak, és különböző fab megbetegedések is, de délen például gyakorlatilag nincsenek pálmák a, ezek miatt, a betegségek miatt. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet, a, vagy hogyan vannak a, a tulajdonviszonyok szabályozva. Akkor, amikor a erdőkről beszélünk, akkor a kártevők elleni fellépésről, el, lépésekről is beszélni kell. Tehát integráns részeként kell a, az erdőgazdálkodást kezelni, mint a mezőgazdaság integráns részeként. Nyilvánvalóan az is fontos, hogy az erdő tüzeket ne felejtsük el, évente többen halnak meg Portugáliában például erdőtüzekben. Figyelembe kell venni ezt is, ennek gazdasági költségei vannak, és, a kö- és ember áldozatokat követel. Szeretném még azt is jelenzni, hogy a, az őshonos fajtákat a nem őshonos fajtákkal szemben meg kell különböztetni, mint az eukaliptusz például, és ez nagyon, ezt Utóbbi például jelentős probléma. Köszönöm szépen. Bera úr zárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. És valóban a bizottság fontos szerepet játszik az új erdőgazdálkodási stratégia kialakításában, hogy az hasznos legyen. Én hiszek abban, hogy ennek a stratégiának európai szinten kell szerepet betöltenie, de úgy, hogy figyelembe veszi az erdők konkrét tulajdonságait. A stratégia egyik célja, hogy a bizottság és a tagállamok értékeljék és javítsák az erdőgazdálkodási politika hatékonyságát. 2000 7-13 között az erdőgazdálkodási források felhasználása nem volt túl hatékony. Ezért az azt követő időszakban 14-20 között ezen javítani kell. Azt, kérem a bizot, azt kérdem a bizottságtól, hogy ezt hogyan akarják megvalósítani. Gondolják-e, hogy jobban kell együttműködni anyagi és stratégiai értelemben a tagállamokkal ez érdek, ennek érdekében? Köszönöm. Még egy megjegyzés. A magántulajdon az tulajdonképpen egy ilyen szent tehén. De meg kell vizsgálni, hogy hogyan kezeljük a magántulajdon kérdését. Kérem megint a bizottság képviselőjét, hogy nyilatkozzon az, azzal együtt, hogy sokat fogunk még erről beszélni, hiszen meghallgatás is lesz jelentés is. Sì, grazie Presidente, grazie agli onorevoli deputati per la ricchezza del dibattito e gli spunti. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tisztelt képviselőknek a rengeteg információt, illetve a kérdéseket, megjegyzéseket is. Természetesen lesz időnk arra, hogy mélyrehatóban megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Természetesen a bizottság készen áll arra, hogy a továbbiakban részletesen kitérjen és tisztázon kérdéseket. Most nem térhetek ki a részletekre az idő szűke miatt, de egy-két fontos kérdésre azonban mégis kitérnek. például a közösségi kompetencia témájára. Természetesen nem arról van szó, hogy a szerződésből hiányzó új területre tegyük a lábunkat, hanem egy eszmecserét szeretnénk létrehozni, ennek a platformját kialakítani, amely segítségével a különböző politikákat koordinálhatjuk az erdőgazdálkodással kapcsolatos területeken. Ennek az is lenne a célja, hogy ez megfelelően kapcsolódjon a tagállami politikákhoz. Ez a bizottság egyetlen célja. Másik oldalról új paramétereket hozunk létre, de fontosnak tartjuk, hogy a szabályozási keret érvényes maradjon. Miről is van szó, amikor kritériumokról, illetve paraméterekről beszélünk? Nos, együtt lehet működni a szakemberekkel, megnézhetjük azt, hogy tudjuk-e fejleszteni, előrébb vinni a jelenlegi szabályzást, lehet-e másképp jobban működni. Nagyon fontos, hogy az ágazat igényeit figyelembe vegyük. Ami pedig az erdőgazdálkodási rendszert illeti, támogat, a parlament támogatásával szeretnénk ezt a rendszert bevezetni. Úgy érzem, hogy ez a munka, amely folyamatban van, megfelel a képviselők által elmondott kívánalmaknak. Deszúr beszélt a fenntartható erdőgazdálkodásról, illetve emlékeztetett bennünket arra, hogy ez miből is alakul ki ez a gondolat, és azt hiszem, hogy valóban itt támogat, támaszkodhatunk a történelemre. Sokan kiemelték a kutatás fontosságát az erdőgazdálkodási szektorban. Úgy érezzük, hogy van egy pár hónapunk. Ez a Horizon 2020-nak részét képezheti, és szeretnénk itt a kutatást föllendíteni, megerősíteni, új eszközöket kiaknázni. Gondolok itt az innovációra, illetve az információ közreadására. A vitában erre vonatkozóan többen utalást tettek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzügyi források rendkívül fontosak, Lehet, hogy nem lesz szükség arra, hogy külön költségvetési sorunk legyen erre a politikára, de azt hiszem, hogy más területek is érintik az erdőgazdálkodás területét. Fontos, hogy ennek a hatását érezzük az adott területeken. Például, ha megnézzük a vidékfejlesztés kérdését, ugye ebben a témában eszmecsere folyik több területen a tagállamokkal, és itt különböző forrásokat lehet föllelni, olyan forrásokat, amelyek esetleg kapcsolódhatnak az erdőgazdálkodáshoz, illetve arra lehet őket szállni. Most ez a következő pár hónap feladata, azonban hangsúlyozni kell, hogy a tagállamoknak is, a régióknak is fontos feladatuk van, ilyen típusú tevékenységeket kell elősegíteniük, és fontos, hogy szem előtt tartsuk a Horizont 2020-at is. Azt hiszem, hogy megpróbáltam kitérni a megjegyzésekre, kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Elnök. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Természetesen nem tudott mindenre kitérni nézzük. November 5-én lesz a meghallgatás, december 30-án készül a jelentéstervezet, tehát ez azt jelenti, hogy vissza fogunk még térni ezekre a kérdésekre. Ez az erdőgazdálkodási téma kapcsolódik az előző témánkhoz, az új élelmiszerekhez is. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra. Á, Velde úr, tessék. Eh, nem, elnök úr, csak azért szólok közben, hogy remélem, hogy feljegyezte, hogy én is rajta voltam a hozzászólók listáján, de nem kaptam szót.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 az élelmiszerellátási lánc vállalkozások közötti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a következő témánk, eh, közlemény júliusi eh, dátumú. Tehát itt a kereskedelmi gyakorlatról van szó az élelmiszerellátási láncban, illetve eh, tisztességes környezetet szeretnénk biztosítani, ez a téma. Tehát Először is a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Fél tizenkettőkor le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot, úgyhogy, ahogy mondtam, tehát fél tizenkettőnk ezt a napi rendi pontot, ez pedig azt jelenti, hogy nem adható meg mindenkinek a szót. Fél 12-kor a koordinátorok ülésére kerül so, szó, sor. Most pedig halljuk a bizottság képviselőt. Köszönöm szépen. Örülök, hogy sokan hozzá kívánnak szólni. Ez egy nagyon élénk vita volt eddig is. Örülök annak, hogy bemutathatom nagyon röviden az Európai Bizottság közleményét a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban. Örülünk, hogy a téma iránt érdeklődik ez a szakbizottság is, hiszen tudjuk, hogy a gazdálkodók, a termelők fontos szerepet játszanak az ellátási láncban, az élelmiszerben, és hát közvetlen kapcsolatban állnak a legnagyobb kereskedőkkel, és hát őket nagyon érintheti adott esetben a tisztességtelen gyakorlat. Júliusban fogadtak el a bizottság közleményét különböző nehézségek voltak, ebben komoly viták folytak a szakbizottságban és más szakbizottságokban is. Ez egy meglehetősen bonyolult téma, ezt önök is tudják. Az érintettek látásmosra is nagyon különböző abban, hogy mit kezdjünk a problémával. Barnier biztos úr mégis leszállította, amit ígért ez egy közlemény, bemutatja a hely, pillanatnyi helyzetet, mit tudunk rövid távon tenni, és adott esetben hosszabb távot is figyelembe vesz néhány területen. Mielőtt a tartalomra térnék rá, szeretném elmondani, hogy ez a közlemény azoknak szól, mindenkinek szól, aki részt vesz ebben az ügyben, a piaci szereplők, a kormányzati szereplők, aztán az önkéntes oldal is ellen van a tagállamok és az Európai Bizottság is. Ezért úgy gondoljuk, hogy mindenkit be kell vonni a vitába, így tudunk kielégítő megoldásokat találni. Három pillére nyugszik a közlemény. Az első a ellátási lánc kezdeményezés, aztán egész euróra vonatkozó jó gyakorlatok, helyes gyakorlatok, a harmadik pont pedig a nemzeti szintű végrehajtást vizsgálja, hogy az hatékony is lehessen. Vegyük az elsőt, a kezdeményezést, az ellátási lánc kezdeményezést, ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Ezt az önök szakbizottsága vetette fel elsőként, és mi fontosnak tartjuk a bizottság részéről is, és igenis dolgozni kell ezen a területen. Nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb érintettet bevonjuk, és mindenki elfogadja ezt a kezdeményezést. A legnagyobb játékosok ezt már megtették, de reméljük, hogy a kisebb játékosokat is bátorítani tudjuk arra, hogy beszálljanak ebbe a kezdeményezésbe. Tudjuk a bizottság oldaláról, hogy ez a szakbizottság bizottság lát bizonyos nehézségeket és gyenge pontokat. Egyébként a gazdák képviselői sem vesznek részt az ellátási lánc kezdeményezésben. Ez nem azért van, mert a gazdák nem akarnak megoldásokat, éppen ellenkezőlük, egyszerűen úgy gondolj, azt nem gondolják, hogy helyes vagy hatékony lehet -e, és végrehajtható lehet ez a keret. Ezért foglalkozunk ezekkel az aggályokkal a közleményünkben ezt úgy tesszük, hogy két eszközt veszünk figyelembe. Egyrészt aláhúzzuk azt, hogy széles körben el kell fogadni az EU elveit, és rámutatunk arra, hogy melyek a legfontosabb minimális elvek, amelyeket alkalmazni kellene ezen a területen. És azt gondolom az egész EU-ban egyet kéne érteni ebben az ügyben. Tudjuk, hogy az ellátási lánc számos botrány során merült fel, került szóba, és éppen ezért új közkeretbe kell ezt tenni, a másik pedig a végrehajtás. Egy nagyon fontos számos elített azt mondja, hogy ezzel van főleg probléma. Elrettentésre van szükség ezen a területen, ha nem tartják be a szabályokat. A félelemről gyakran hallottunk, mit tudunk kezdeni ezzel, hogy tényleg hatékonyak lehessünk és a legjobb szándék esetén is az önkéntesség csak addig működik, amíg tényleg a, képesek vagyunk végrehajtatni abban, meg, amiben megállapodtunk. Ezért értékelni kell a hatékonyságot és a hitelességet, illetve az alkalmazott mechanizmusokat. Két pontra szeretem itt felhívni a figyelmet. Egyrészt az egyes cégek kapcsán a bizalmas kezelés kell merül fel, és lehetőséget kell biztosítani egy független testület számára, hogy nyomozást is folytassanak ezt megemlítjük a szankcióknál is. Egyébként eh, hatékony szankciókra van szükség, hogyha a mechanizmusokat akarunk a tagállamok szintjén. Ez az a két eh, elem amelyet eh, hiányoltak a gazdák ebben a jelenlegi rendszerben. Itt ezt kell biztosítanunk, úgy gondoljuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, ez oda vezet, hogy a kezdeményezésbe beszáll az összes érintett. Természetesen nem ül nyugodtan az Európai Bizottság, és nem tesz semmit a következő 14 néhány hónapban, hanem azt vizsgálja, mit tudunk tenni, értékelni fogjuk, készítünk független tanulmányt is, és a gyakorlatokat vizsgáljuk, mit alkalmaznak itt a tagállamok, és hogy lehet ezeket összeilleszteni 2015 végére. Visszaérünk egy értékeléssel önök elé, és elmondjuk, hogy mi történik a terepen valójában. Köszönöm szépen! Köszön... Köszönöm szépen. 11 óra 15 van. Most azt javaslom, hogy a hozzászólásokat egy percre korlátozzuk, illetve a kérdések vannak, és az egyik következő ülésen folytathatjuk ezt, hiszen egy nagyon fontos témáról van szó arról gondoskodnunk kell, hogy most a fontos kérdések felmerüljenek, és akkor az Európai Bizottság képviselője válaszolni fog a fontos kérdésekre, és a jövőben visszatérünk a témára még. Tehát mondom, egy percben kérdezzenek most. Mint már elmondtam, röviden és velősen. Velder úr! Köszönöm szépen, elnök úr. A, az elsődleges eh, termelőknek erős a piaci helyzetük, és eh, számos eh, beszállítói lánci kezdeményezés volt 2011. novemberétől, amivel a jó gyakorlatokat próbálták cserélni, de mégis nem sikerült eddig még konszenzusra jutni az eljárásokról. Ezek a szervezetek a kell szemben nincsenek szankciók. Tudom, hogy a bizottság konszenzusra jutott, de a kérdésem az, hogy nem tud-e többet tenni ennél a piac érdekében, a fórum shopping ellen, az, hogy a, a gyengébb felet védjék a a fórum shopping eh, során, és végül pedig a belső piacnál nem kellene egy irányelvet hozni, amely minimális szabályokat eh, hozna e kérdéskörben minden tagállam számára. Köszönöm. Mikrofonnal kérem. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság javaslata mm, elég gyenge. Spanyolországnak volt már egy javaslata az Agri tanácson az ellátási lánccal kapcsolatban és hát Spanyolországban nekünk vannak pozitív tapasztalataink a javaslatunkkal, ezért az Európai Bizottságot arra kérem, hogy keressék meg a tagállamokat, hogy egy ellenőrző ügynökséget hozzanak létre, hogy a végrehajtás tényleg működjön is van és tisztességes kereskedelmi gyakorlatokat alkalmazanak. A spanyol gyakorlat szerintem tényleg megérdemli, hogy orientációs pontként szolgáljon szerintem ez észszerű lenne, főleg, hogyha megnézzük a jelenlegi válságot Oroszország kapcsán, jobban tudunk figyelni az árakra és gyorsan reagálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Meg Guinness asszony. Köszönöm szépen. A két másik ügyben nem szólaltam meg, mm, többet akartam egy percnél beszélni ebben az ügyben. Elfogadom a javaslatát, elnök úr, hogy visszatérünk erre a pontra. A bizottságot felszólítom, a szakbizottságunkat felszólítom, hogy foglalkozunk, legyünk mi a tulajdonos ennek a témának, legyünk mi felelősök ebben az Európai Bizottságnak azt tudom mondani, hogy a Parlament mezőgazdasági szakbizottsága magához veszi ezt az ügyet, és komolyan veszi. Ez nagyon befolyásolja a gazdák eh, jövedelmét, és komolyan befolyásolja az ellátási láncolt kérdéseim. A következő később kapok választ, mert erre hogyan értékelik, és hogyan hajtják végre ezt a kezdeményezést. Ez egy önkéntes alapon nyugvó kódex, hogyan tudják ezt megcsinálni, és hogy függ ez össze azzal, amit a tagállamok tesznek, és ö, ö, megfelelő fontosságon, értéken kezelik ezt a kérdést. Valamennyiüket felszólítom, hogy tegyék meg ezt, hogy igenis vállaljon felelősséget a mezőgazdasági biztos az ellátási láncért is. Erre a kezdeményezésre szükség van, de természetesen fontos, hogy mi ebben jelentős szerepet játszunk, és munkhoz vonjuk ezt a témát. Castro kolléga. Köszönöm ki szépen, rövid leszek. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ezen a területen öm, súlyos témát jelentenek. Természetesen több időt kell erre szánni, és meg Guinness kolléganő már elmondta, én is öm, felhívom a figyelmet a, arra méghozzá a bizottság elnökének figyelmét egy levélben arra, hogy ezt a témát rakjuk a mezőgazdasági biztoshoz, talán saját kezdeményezésű véleményt is készíthetünk. Nagyon súlyos versenytorzulás van az ellátási láncon belül, csak egy példát mondok, itt van a fizetési határidő, nagyon különbözőek ezek Európában a feldolgozó iparnál vagy a beszállítóknál. Vannak vállalatok, ahol 30 nappal számolnak, de van olyan, ahol 100-180 napos, akár 200 nap fölötti fizetési határidőket alkalmaznak. Itt legalább igyekeznünk kell európai szinten. Pont egy perc volt, Danton Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság jelentése nagyon érdekes Amire nem tér ki egyértelműen az, az, hogy hogyan is járnak el itt a szereplők, és természetesen ott van az árverseny, a legalacsonyabb árért folyó verseny. A fogyasztó természetesen ugye bérből és fizetésből él, ez mit is jelent, hogy itt eh, az élelmiszerlánc és eh, fizetési forrás lehet, tehát esetleg eh, bérforrás lehet. Oda kell figyelnünk a kkv kre a kistermelőkre, illetve a hozzáadott értékre, amely esetleg ki suhan Európából és máshol jelenik meg. A kap reformja keretében próbáljuk védeni a termelőt, de azt hiszem, hogy ahogyan Palodi Castro is említette, oda kell figyelnünk a kifizetések határidejére, hiszen akkor nem volt célunk, hogy a bizottság közleményére választ adjunk, de nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk a bizottsággal ezt a párbeszédet, és a saját kezdeményezésű jelentést végigvigyük, hiszen rendkívül fontos ez a kérdés az egész európai gazdaság számára. Köszönöm, asszony következik. Um, um, um. Köszönöm szépen. Visszatérek arra, amit Michel Dante mondott. 2010-ben már volt kezdeményező jelentésünk, szavaztunk róla az Európai Parlament álláspontjaként, és semmi nem javult ennek következtében, úgyhogy úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatai sok, nagyon ö, szűkek. Az élelmiszerlánc ezen a piacon egyre nagyobb befolyást kap. Például Ausztriában egy élelmiszerlánc 49 centért kínált egy liter tejért. 49 cent az egy üveg víznél is olcsóbb, úgyhogy szerintem ez már túlzás, ami történik. Túl messzire mennek ezek a dolgok, és amit Kinisz asszony mondott, végre meg kell mutatni, hogy az élelmiszer koncerneket igenis korlátok közé tudjuk szorítani. Köszönöm, Bogovics úr. Kmetje in eh, velikokrat tudi majhni obrati živilsko preladvalni. Igen, köszönöm szépen. Tehát ami a termelőket, illetve a kis élelmiszer termelőket, gyártókat illeti, ők a leggyengébb láncszem, ők az, akik nem tudnak megélni a tisztességtelen gyakorlat miatt. Ezért úgy érzem, hogy sokkal szigorúbb szabályozásra van szükség, mint az önkéntes szabályozás, amelyet vagy betartanak, vagy nem. Szlovéniában hasonló problémákkal küzdünk, mint más országokban. Hihetetlen kedvezményeket kapnak a termelők. Egy liter tej olcsóbb, mint egy liter víz, ahogyan hallottuk, és ott van a kifizetési határidő, illetve hogyha a kifizetés megelőzően egy héttel vagy két héttel hamarabb megtörténik a fizetés, akkor, akkor még nagyobb kedvezményeket kaphatnak, ezt problémának látom. Köszönöm, Szendra Asztony következik. Eh, primer lugar, eh, Köszönöm szépen. Először is, ami az önkéntesű gyakorlatot illeti, Ezzel a bizottság elrejti azon célját, hogy a legerősebbet kívánja továbbra is kedvezményezett helyzetbe hozni. Olyan politikákra van szüksége, amelyek kötelező érvényűek, és amelyek a, a termelési árat is figyelembe veszik. Ami pedig az átláthatóságot illeti, hasznos lenne, hogyha a magán a címkén megjelenne a termelési költség, és így a dömpinget és a piacra való visszaélést elkerülhetnénk. Ferron úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaországban súlyos eseményeknek voltunk tanúi. Brötányban két hivatalos épületet is megtámadtak a tüntetők. Azért, mert félnek attól, hogy eltűnnek majd, és a jelenlegi szabályozás miatt nem tudnak érvényesülni. Az orosz embargo, az orosz lépések nem voltak hasznosak. Fölteszem a kérdést a bizottságnak, hogy mit tehet a francia termelő az olasz, illetve spanyol versenytársakkal szemben, mit tehetnek a mészárszékek, hiszen Németországban azt látjuk, hogy mintegy negyed annyiért dolgoznak emberek ebben a szektorban. Mit tehetünk a szociális dömping ellen? Ezekre a kérdésekre várom a választ. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ačiū pirmininkė, manau, kad tai vienas iš svarbiausių šiandien. Nos, azt hiszem, hogy valóban ez az egyik legfontosabb kérdés, különösen azon országok számára, mint amelyet én is képviselek, Litvánia számára, ahol a termelők a kiskereskedőkkel vannak kapcsolatban, akik diktálják az árakat. Az Európai Uniós támogatást az élelmiszer gyártó cégek osztják szét, és senki nem nézi meg a profitjukat. Most az orosz válság kapcsán a balti államok, illetve Lengyelország, Finnország azt tapasztalja, hogy a termelési ár nagyon alacsony, azonban a fogyasztói árak konstansak, stabilak, nem változnak. Fontos tehát, hogy gyorsabban reagáljunk a problémákra, hiszen az emberek nem igazán értik, hogy miért vezetünk be szabályozást egy bizonyos területen, más területen pedig nem. Elnök, köszönöm szépen, McIntyre asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A saját kezdeményezésű jelentésemben az év elején Azt láttuk, hogy bizonyos mezőgazdasági területek bevetett bizalom csökken, és azt javasolja a bizottság, hogy a magatartási kódexet érvényesítsük egy szabályzási keret segítségével, és a különböző tagállamok figyeljenek erre. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan, hogyan kívánják a tagá tagállami ellenőrzést biztosítani. Köszönöm. Houtman úr. Voorzitter, voor het woord. Ik heb een drietal vragen, heel kort. Ehm, Köszönöm szépen, három kérdésem van. Szeretném megtudni az Európai Bizottságtól, hogy eddig mennyi panasz érkezett, amennyiben nem tudják, ahogy tudják megítélni, hogy ez a kezdeményezés bevált-e vagy nem. A második kérdésem, a mezőgazdaság ugye erősödött az egységes piac révén. Az egységes piacot talán Brüsszelből kellene koordinálni, hogy tisztességes kereskedelem alakuljon ki. Az Európai Bizottság miért adja át a hatáskört a tagállamok ezen a területen? Harmadik pontként a közlemény azt tartalmazza, hogy az egyes gazdák nem jelentkeznek, de talán érdemes lenne szervezetekkel együtt működni, ők azok, akik egy ilyen rendszerhez tudnak csatlakozni. Köszönöm szépen! Bouvé úr. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr. A mai vita kapcsán a mezőgazdasági bizottság, illetve az Európai Parlament mintegy négy évvel ezelőtt egy jelentést hozott létre, amelyet meg is szavaztunk, a termelés, a gyártás, illetve a kereskedelem során az értékek elosztásáról volt szó. Ma azt látjuk, hogy egyáltalán nem kapunk választ a kérdéseinkre a bizottság részéről, és itt ezek, ennek kapcsán még valamit meg kell jegyeznünk. Milyen hozzáállást várhatunk a bizottságtól? A nagy cégek felvásárlását illetően, hiszen mire is gondolok, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos problémák Franciaországban elfogadhatatlanok, és egy koncentrációnak vagyunk tanúi, Választ várok, illetve azt várom, hogy a bizottság vizsgálatot folytasson ebben a témában. Gracias, señor presidente. Köszönöm. Megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a kérdés, és még ha később is érkeztem, mert egy másik szakbizottsági ülésen is részt kellett vellet, vennem, szeretném, szeretnék én is részt venni ebben a vitában. Új vagyok a parlamentben, e ciklusban csatlakoztam csak, de 2009 óta folyik a vita a házban erről a kérdésről. Először nem is hittek benne, és az, amit eddig elértek, az egyhangúan amiatt van, mert tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vannak. Azok, akik az élelmiszertermelőkkel tárgyaltak, ezt már nagyon régóta kifogásolják. A tisztességtelen eljárás az élelmiszerellátási láncban és a kistermelőkkel szemben, a mezőgazdaságban is, a szövetkezetekkel szemben is azt eredményezte, hogy óriási nyomás nehezedik rájuk. Csalódás nekem ez a közleménye, az európai ágazat sokkal többet érdemelt volna meg, és azt kérem, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen a bizottság. Mindjárt befejezem, elnök úr. De, de többet kellene tenni, és többet elérni. Nem csak ezt a, az önkéntes viselkedési kódexet, meg egy ígéretet, hogy majd valamit. Mit akarnak koordinálni, hogyha nincs politika, csak makulatúra? Dziękuję pani poseł Schreier. Bardzo proszę, jedna minuta. Köszönöm szépen, Schreier úr. Schreier asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sokkal több időt kellene erre fordítani, és egy új tervezetre van szükség, a, mm, nézzük csak az antibiotikum elleni fellépést, a, a sertéshússal kapcsolatos vitákat. Ha megnézzük az árat, a költség árarányt, és megnézem, hogy a bizottság mit javasolt, akkor ö, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a termelői szövetkezetekkel is tárgyaljunk. De végül is egy dologról van szó, és ezt tegnap is mondtuk már, a mm, családjaink és a gazdálkodók jövőjéről van szó Európáról. Hogyha ezt, erre nem figyelünk, akkor a tőke és a nagyvállalatok fogják átvenni a hatalmat, és az nem lesz jó, nem szabad megengedni. Igen, köszönöm. Rivera asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném arra kérni a bizottságot, hogy az önkéntes kereskedelmi kódexet, ami nagyon jó, fejlesz tovább, mert ez nem elegendő. A termelők 82%-ának növekedni fog a, köve, a és növekedett a költsége, de nem tudják a magasabb eladási árakkal mindezt ellensúlyozni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy tisztességtelen a verseny a, a KKV-kkel szemben. Egységes szabályokra van szükség az egész élelmiszerellátó láncra a tagállamokban. Ami a tejkvóta végét illeti, nos az, hogy ezt semmi ne váltsa fel, ami védeni a tejágazatot, nos ez elfogadhatatlan, és azt jelzi, hogy a, a tejtermelőket nem szabad kitenni a tisztességtelen versenynek, külön védelemre van szükség számunkra, számukra. Köszönöm szépen. Köszönöm Nikelzen úrnak és másoknak is. Lezárjuk a témát. Vissza fogunk még térni rá a szakbizottsági ülésen ahol majd kérdéseket lehet feltenni, új szempontokat felvetni. Megginiszen azt, hogy Nekársz úr és mások is elmondták, hogy a biztossal is tárgyalni kell, és ez így is van valóban. Majd ennek megfelelően egy levelet írunk, és az új bizottság elnöknek is megküldjük ezt. Kérjük majd a biztos meghallgatását ez ügyben. Ezzel pedig zárt ülést fogjuk megkezdeni. Köszönöm a jelenlétet, és egyben elnézést kérek azoktól, akik kevesebbet jutottak szóhoz. Egy rövid technikai szünet után megkezdjük a koordinátorok ülését.